Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük el a munkát. Még nincs itt mindenki, de nagyon zsúfolt a napi rendünk. Éppen ezért jobb szeretném, hogyha nem vesztegetnénk az időnket. A napi tervezetet önök megtekintették, pontosításokat szeretnék javasolni, arra vonatkozóan, hogy milyen sorrendben fogjuk a ma délelőtti témákat megvitatni. Gájer úr jelentésével kezdjük, mert nagyon fontos nemzetközi televíziós hálózat jött el, hogy lefilmezze őt az ülés elején. Tehát a tízessel kezdjük, majd Barbara Matera jelentésével folytatjuk. Itt van Barbara. Igen, az ön jelentésével kezdjük, Gájer úr jelentését követően, az ön kérésére. És odafigyelünk arra is, hogy a többéves pénzügyi keret dossziéját 10 óra 45 előtt vitassuk meg, mert akkor bőge kollégának távoznia kell. Ha nincs több megjegyzés, akkor így járunk el. Szeretnék örülni mindannyiukkal együtt annak, hogy ma nemzetközi nőnap van, és üdvözlöm mindazokat a hölgyeket, akik megtisztelnek bennünket jelenlétükkel, és hatékonyságukkal, szorgalmukkal az összes képviselő hölgynek és közreműködőnek szeretnék gratulálni, és legalább legalább a szökőévekben ünnepeljük meg a hölgyeket. Szeretném elmondani, hogy a, mi a, a delegált jogi aktusokat illeti, melyek értelmében kizárnák Szíriát, kizárna Szíriát az Európai Beruházási Bank. Semmilyen kifogás nem érkezett, ezt az állásfoglalást elfogadtuk. Tájékoztatásul elmondom, hogy a parlament szolgálatai különleges bizottságot állítottak fel, és egy kísérletet folytatnak, mégpedig arról, hogy hogyan lehetne elkerülni a papír használatát itt a, az elektronikus módszerek alkalmazásáról van szó, és ez a kísérlet az összes parlamenti bizottságot érinti, a Költségvetési Bizottságon belül, körülbelül, itt a bizottságon belül fél tucat iPad-et kívánunk kiosztani, és néhány képviselőt kérnénk, hogy néhány héten keresztül az iPad-ot használják, annak fejében, hogy elkötelezik magukat arra, hogy nem fognak papír alapú anyagokat felhasználni. A koordinátorokkal együtt majd egyeztetjük, hányan jelentkeznek a 22. század ezen tapasztalatának kipróbálására, ha netán túl sokan jelentkeznének iPodért. A kinevezések. Ashworth kollega az ECR javaslatára a csalás elleni és adminisztratív költségek jelentés elik elkészítésére jelölték ki, statisztikai európai programot is készít, Szidónia pedig az Erasmus for All programot készíti, és Jedes Nadecki pedig az IPA 2 előcsatlakozási eszköz és az AFET saját jelentése az unió érdekeit illetően. Ábát kollega elhagyta a Költségvetési Bizottságot, ezt sajnáljuk, viszont Kozlovszki úr lépett a helyébe, aki itt van most. Nincs jelen. Kozlovszki úr az ECR, nem, nem az ECR-hez, hanem a néppárthoz tartozik, nem is tudom. Igen, bocsánat, őt Kozlovszki úr helyettesíti, azon dossziék esetében is, amelyeket még elődje vitt, vagy kapott elnézés, rosszul ébredtem ma reggel, New Financial Framework, ECP, stb. megállapodás, Maria Carvalho és egyéb vélemények elkészítését illetően szerettem volna ezeket közölni. Hármas pont, megállapodás az előző február 6-i ülésünkről, hogyha nincs kifogás, akkor úgy tekintjük, hogy ezt a jegyzőkönyvet elfogadtuk. Most pedig áttérünk a tízes pontra, az Európai Szociális Alap a téma. Geyer úrnak, az előadónak átadom a szót, és a TV lámpáinak középpontjába találjuk meg őt most. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen azt, hogy az Európai Szociális Alapról szóló pontomat előre hozták. Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága részéről véleményt adunk a Szociális Szabizottság számára. Ennek a hátterében az új irányelv áll, amely az Európai Szociális Alap végrehajtásáról szól a következő támogatási periódusban, és a 20 7 tagállamban kb. 23 millió munkanélküli van, és körülbelül 113 millió ember van, akit fenyeget a szegénység, illetve a kirekesztés, és ennek hátterében, ennek tükrében az Európai Unió megpróbál egy eszközt alkalmaz az Európai Szociális Alapot a munkanélküliség leküzdésére, és a prioritások arra irányulnak, hogy a teljes körű foglalkoztatást el lehessen érni. A demográfiai mobilitást, illetve a geográfiai mobilitást is növelni kell. Az Európai Bizottság négy tematikus célt javasol. Először is a munkaerő mobilitásának javítását, befektetés az oktatásba, képzésbe, az életen át tartó tanulásba, a szegénység leküzdése is egy prioritás, illetve az intézményi kapacitások növelése, illetve a hatékonyabb közigazgatás, ez egy téma, amely a szociális alapnál talán nem jutna eszünkbe, de annak tekintetében, hogy a költségvetés ellenőrzést ha megvizsgáljuk, és hogyan bánnak az alapokkal, és el kell mondjam, hogy az Európai Szociális Alap inkább pozitív példát jelent itt, de hát tudjuk, hogy a igazgatási kapacitások az Európai Unió országaiban főként a kevésbé fejlett régiókban mindenképpen politikai céllá kell, hogy legyenek. Ezt a négy célt befektetési prioritások mentén kívánják megvalósítani, és ezeket a régiókkal együtt kell kifejleszteni. Ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy mely célt kell melyik régióban leginkább előtérbe helyezni. Ezt az Európai Uniónak és a régióknak közösen kell meghatározniuk. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogyha legalább az Európai Szociális Alap 20%-át a szociális bevonás munka, szegénység leküzdésére alkalmaznák, és A kevésbé fejlett régiókban 25%-ot kell az ESA-ból e felhasználni, az átmeneti területeken 40%-ot, és az erősen fejlett területeken pedig 50%-ot. Itt van véleménykülönbség a többi szakbizottságok között, akik ugyancsak foglalkoznak az Európai Szociális Alappal. A Foglalkoztatási Bizottság pozitívnak találja ezeket a kvótákat, a regionális bizottság nem igazán. Azt mondják a kollégák ott, hogy valóban 25%-ot kell az erősen fejlett területeken befetetni, vagy 52%-ot kell befetetni az erősen fejlett területeken, vagy nem. És hogyha már a teljes foglalkoztásról van szó, akkor lehet, hogy inkább ezt a régiókra kellene hagyni. Tehát ez egy olyan érv, amit majd még tisztázni kell. Ez nem igazán a mi feladatunk itt. Egyrésztről előfordulhatna, hogy csak a 13-as, 11-es, 15-ös cégeket nézzük meg, e, akkor teljesen a feladatunk mellett, a megbízásunk mellett maradnánk, hogyha ezzel foglalkoznánk. Ezeket már megvizsgáltam, a kiadások támogathatósága kapcsán voltak meglepetések. A, az egyszerűsített finanszírozási opcióknál óriási lépést tehetnek, mert az Európai Bizottság azt javasolja, hogy legyenek itt általány összegek, hiszen a kis, össze, kis összegű projekteket az esa ból amiket például civil szervezetek használhatnak fel tréningre, ez például ez egy jó ötlet, és jó lenne, hogyha ezeket a kis civil szervezeteket, amikor kis kiadásokról, kis összegekről van szó, akkor ezeket a az NGO-kat, ezeket a civil szervezeteket tehermentesíteni kell administratív szempontból. Vannak új finanszírozási eszközök, amiket nyomon kell követnünk. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy legyen a rizikó megosztás szempontjából bizonyos fajta új eszköz, annak érdekében, hogy az ESZ-t lehessen támogatni. Úgy gondoljuk, hogy most nem arról van szó, hogy most jónak vagy rossznak tartjuk ezeket az eszközöket. Körülbelül ugyanúgy gondolkodunk, amikor a tagállamok információs kötelességéről van szó a finanszírozási eszközök esetében, tehát a reporting esetében mi is úgy gondoljuk, hogy megfelelő ellenőrzésre van szükség. Azt most, hogy milyen feltételeket fogunk követelni az Európai Parlament részéről, ez is egy kérdés. Az Európai Bizottság ebben az összefüggésben azt, kér, azt kéri, hogy egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus formájában adjunk át bizonyos illetékességköröket köröket számukra, amiket persze visszavonhatunk, és van egy határidő is, amelynek értelmében be kell avatkozni, hogyha a delegált aktusokon belül egy olyan döntést hoz az Európai Bizottság, amely számunkra nem megfelelő, de majd még erről is beszélnünk el a Költségvetési Bizottságban, hogy az Európai Bizottságnak ezeket az előjogokat valóban megadjuk-e a delegált atusok formájában. Meg kell vizsgálnunk azt is költségvetési szempontból, hogy tartalmilag mit kell támogatni. Nem szeretnék most vitákat provokálni arról, hogy eh, melyik intézkedés a legjobb arra, hogy a munkanélküliséget leküzdjük Európában, de hogyha már költségvetésről van szó, akkor felmerül az a kérdés, hogy milyen támogatási célok merülnek fel mely alapokban. És nagyon jó az, hogyha az Európai Bizottság azt mondja, hogy szinergiákat akarunk létrehozni az alapok között, de nem tudom, hogy igazából örülök-e annak, hogyha az Európai Szociális Alap és az új program a szociális innováció szempontjából, amiről majd tárgyalni fogunk, ezt a jelentéstevő. Lehet, hogyha jobb lenne itt a jobb elhatárolás annak értelmében, hogy azért, hogy az alapokat jobban el lehessen különíteni egymástól, és hogy az ESZA milyen mértékben tud hozzájárulni a klímaváltozás leküzdéséhez, ezen sokat gondolkodtam, de hát a politikai fantáziám nem igazán elegendő ahhoz, hogy lássam, hogy az ESA milyen mértékben tudna ehhez hozzájárulni. Lehet, hogy egy kicsit ezt le kéne karcsúsítani, és nem kellene mindig megismételni az EU minden egyes célját, de szerintem ez fontos annak érdekében, hogy tudjuk, hogy ez az alap miről is szól. Merci, mon cher collègue. Köszönöm. Ketten kettek szót, Súrján úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon egyetértek az előadónknak az utolsó mondataival, meg persze a többivel is, amit elmondott. Néhány pontban szeretném összefoglalni, ahogy ezt az egész kérdést most mi látjuk. Az Európai Szociális Alap évek óta létező alapunk, és a munkanélküliség is évek óta velünk van tehát a Költségvetési Bizottságban föl kell tegyünk a kérdést, mennyire hatékony, értelmesen használódik-e fel ez az alap, mennyire éri el a célját, mert hát akkor érdemes elkölteni és fölhasználni, ha a célját eléri. Itt ez a békés egymás mellett élése a szociális alapnak és a munkanélküliségnek bizonyos kérdéseket vet fel, hogy jól van-e ez így. Nos, a mostani változások azok reményt keltenek abban, hogy legalábbis a következő ciklusban hatékonyabb lesz a, a, az alap működése. Önmagában véve az helyeselhető, hogy a 20-20-as programhoz próbálják az alapokat hozzá kapcsolni, hiszen nem lévén a 20 as alapnak önálló költségvetés, 20 as céloknak nem lévén külön költségvetése, semmi más módon ezek nem fognak tudni megvalósulni. A magam részéről azt is helyeslem, azt a törekvését a bizottságnak, hogy rokon jellegű alapoknak a szabályozását is közelíti egymáshoz itt persze nem csak arról van szó, amit, amit most látunk, hogy a régiófejlesztési alap egyáltalán a kohéziós politika szabályai mintegy egységesednek, mert megítélésem szerint a vidékfejlesztési alap is ide tartozik, és kicsit halára van ítélve ez az egész azáltal, hogy három biztos is foglalkozik ezekkel a sok szempontból azonos célokat szolgáló alapokkal. De úgy látszik, hogy ezen a téren még nem lesz a következő ciklusban nagyobb e, áttörés. Amiben reménykedhetünk, az részben az, hogy a bizottság ellenőrzési mechanizmusokat dolgoz ki annak érdekében, hogy lemérhető legyen, hogy az egyes tagállamok, illetve régiók milyen hatékonysággal és milyen eredménnyel használják fel ezeket az alapokat. Ez lehet a felelet arra, hogy a munkanélküliség tényleg csökkenjen eh, az alap fölhasználása eh, révén. Eh, mi tehát eredményességet szeretnénk kérni, viszont a veszélyt is látunk. Részben maga az ellenőrzés is azt kívánja, hogy több adatszolgáltatás legyen a régiók részéről, és egyáltalán az az embernek a benyomása, hogy noha mindenki arról beszél, hogy egyszerűsíteni kell a szükség, a, az alapok felhasználását, ez az egyszerűsítés nem jelenik meg ezekben a tervekben, sőt, inkább úgy tűnik, hogy az adminisztratív eh, feladatok száma, terhe növekedni fog. Elnök úr, ennyiben próbáltam a néppárt álláspontját összefoglalni, és azt gondolom, hogy ha majd elkészül a jelentés a most elhangzottak fényében, elég nagy egyetértéssel fogjuk tudni azt támogatni, és meglátjuk, hogy a az illetékes szociális bizottság mennyire figyel oda a szavunkra. A számokról én most nem beszéltem, korai is, az igazi számokat majd a 7 éves költségvetés keretein belül fogjuk vizsgálni, értékelni, és ha szükséges javítani. Köszönöm a figyelmet. Merci, euh, Leslo. Monsieur Godmanis. Köszönöm, László. Godmanis úr következik. Dank vielmals, ich versuche ein bisschen in Deutsch. Köszönöm, megpróbálok egy kicsit németül beszélni, illetve németül kifejteni ezt, hogy a, az első dolog, hogyha megnézzük az ez év február 1-től bekövetkezett eseményeket, mit láthatunk? Azt látjuk, hogy nagy különbség van azon országok között, amelyek jók, az Európai Szociális Alap forrásainak abszorpcióját illetően, és vannak mások, amelyek gyengék. Az első helyen 63% van, az utolsó helyen pedig 18%-os felszívási abszorpciós arány. Aztán vannak olyan országok, amelyek 21-23%-os abszorpciós arányt mutatnak fel az euróvezeten belül, és azt hiszem, hogy meg kell mutatnunk az európai biztosnak, hogy ez így nem megy. Ez a különbség, ez egy rossz dolog. Meg kell mutatni, hogy miért van ilyen nagy különbség a hat év kezdetétől. A második észrevétel, hogyha megnézzük ezeket a számadatokat, ezek sajnos csak integrált számok. Itt két alprogram van, az egyik úgynevezett soft program, hogyha az embereket hogyha munkanélkülieket kiképzik két-három átképzési program keretében, ezek úgynevezett soft programok, ehhez nincs szükség nagy beruházásokra, nincs szükség infrastruktúrákra. Aztán van egy második alprogram, ennek a neve infrastruktúra az emberi erőforrások érdekében. És ott a számadatok háromszor olyan rosszak, például, hogyha megnézzük a legjobb országokat, a 60%-os arányal az nagyon jó, de hogyha megnézzük, hogy mennyi pénzt fordítottak ezekre, például egy központot kell felépíteniük, vagy akár egy iskolát, vagy mit tudom én mit, nos akkor ott az ötször kevesebb szerű arányt mutat fel. Tehát kérdés az, hogy ez a helyes út a források elköltésére? Nem hiszem. Egyszer átképzem az embereket, és akkor attól kezdve minden rendben van, és aztán fél év után ezek az emberek újra elveszítik a munkahelyeiket, akkor még egyszer átképezzem őket, és ez rengeteg pénzbe kerül. Az infrastruktúrába kell befektetni, ez egy másik dolog, és aztán egy másik dolog, meg kell kérdeznünk a bizottságot, mert nem adja át számunkra a második fajta számadatokat, csak az integrált adatokat. A 60% az egy jó aránynak tűnik. Ez az abszorpciós ráta a szociális alapok esetében, hogyha megnézzük a regionális és kohéziós alapok felhasználását, ez jó aránynak tűnik. De hogyha megnézzük, hogy milyen eredmény születik a pénzek elköltéséből, akkor más a helyzet. Például nézzük meg, hogy milyen a munkanélküliségi ráta egy adott országban, hogyha az Európai Szociális Alap elköltésében nagyon jók. Ugyanis, hogyha a munkanélküliségi ráta nem csökken, akkor itt mégiscsak valami probléma van. Tehát ilyenfajta elemzés soha nem is létezett, talán valakinek valahol volt ilyen fajta elemzése, de mi soha nem láttunk ilyen elemzést. Tehát, hogyha két és fél év után az eredmény az ESSA abszorpciójánál megmutatja, hogy a munkanélküliség hogyan alakul, mennyi új munkahely teremtődik. Ez egy jó elemzés lenne, de ilyen nem létezik, ezt kérnünk kell. Egyszerűen csak azt tudjuk, hogy mennyi pénzt költenek el ezekből az alapokból, 65 milliárd megy a szociális alapra ebben a 7 évben. Hát ez nagyon nagy összeg, úgyhogy ezt, ennek a felhasználását jobban meg kellene vizsgálni. Köszönöm. Monsieur le rapporteur, vous voulez... Köszönöm. Az előadó úr kíván-e válaszolni a felvetett kérdésekre? Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ha szabad, akkor röviden válaszolnék. Köszönöm szépen a hozzászólásokat Súrján, illetve Godmani szurak részéről. Ezek kicsit messzebb mutatnak, mint a három cikk, amit ö, ö, említettem. Egyetetek azzal, hogy jobban ö, körül kell néznünk, ezt féljegyeztem, meg kell vizsgálni a felvételi rátákat, az abszorpciós rátákat, és más indikátorokat is meg kell vizsgálnunk, az ESA hatékonysága szempontjából. Azt is meg kell vizsgálni, azt is, hogy hogyan fognak majd erre reagálni a foglalkoztatási bizottság részéről. Egyeztetnem kell majd a foglalkoztatási bizottság jelentéstevőjével. Súrján úr agódott az igazgatási terhek növekedése miatt. Itt is már azért jobb úton haladunk, mert a jövőben az új költségvetési rendelet, amely hamarosan remélhetőleg elkészül, meg fogja határozni azt a kérdést is, hogy a régiókat, régiókban hogyan kell továbbfejleszteni az igazgatási terheket, és a tanácssal és a bizottsággal beszéltünk arról, hogy, arról, hogy ne nőjön tovább a közigazgatási teher, Egyetértünk a célban, amit viszont nem szeretnénk hallani a végfelhasználók részéről, az az, hogy nem szeretnék még egyszer európai pénzekkel dolgozni, mert annyira bonyolult minden, amit tehetünk, azért, hogy ezt megelőzzük, azt meg fogjuk tenni, de azt kérem a kollégáktól, hogy nézzük meg azt, hogy honnan fejlőd ki ez a bürokrácia, és előfordul az is, hogy az költségvetési rendelet gyakran egyáltalán nem stimmel a nemzeti költségvetési rendeletekkel, és az a szerencsétlen tisztviselő, akinek foglalkoznia kell az EU pénzekkel, annak két dologgal kell szembenéznie. Meg kell felelnie mind a költségvetési rendelet feltételeinek, de meg kell felelni a nemzeti előírásoknak is. És előfordul az, hogy itt ez a kettő egymással ellentétes, és hogyha ezt a tisztviselő ráhagyja a végfelhasználóra, a végkedvezményezetre, akkor a végkedvezményezet egyáltalán nem fogja már érteni a világot. Másrésztről pedig az is előfordulhat, hogy valaki a saját tapasztalata alapján jár el, Előfordulhat az, hogy ez nem fog megfelelni a költségvetési rendeletnek, le, nem, lehet, hogy nem is, nincs is ennek tudatában, de az európai parlamenti képviselőknek el kell mondania azt, és, meg, és ezt meg kell vizsgálni azt, hogy a nemzeti jogszabályok esetleg növelék a végkedvezményezettek terheit. Ezt meg kell vizsgálni. Nekem gyakran ez a tapasztalatom. Köszönöm az előadónak. Kozlovszki úr szeretne hozzá szólni. Köszönöm. Nagyon nagy egyszerűsítést tartok szükségesnek. Sokszor azt mondják, hogy az Európai Szociális Alap a már képzett emberek átképzésére irányul pusztán. Valóban szükségünk van a programokra, amelyeket különböző alapokból finanszíroznak, a szociális alapból, a regionális fejlesztési alapból, Fontos, hogy ezek a programok hatékonyabbak legyenek, és az, a mutatók is konkrétabbak legyenek. Köszönöm. Merci bien. Köszönöm szépen, remek. Köszönöm mindenkinek. Ez első véleménycsere volt. Az előadónk néhány megjegyzése, iránymutatója alapján. A szöveg csak később lesz birtokunkban. Egy kicsit most előre dolgoztunk, mert május 10-én fogjuk megvizsgálni a jelentéstervezetet az előadónk véleménye szempontjából. Május 16 a módosítók leadásának határideje, és ezt a jelentést a június 19-20. ülésünkön fogjuk megvizsgálni azért, hogy ez rendelkezésre álljon az bizottság számára, ott július 10-én lesz a szavazás, és plenáris ülésre ez a téma csak szeptemberben kerül. Ahogy az előbb jeleztem, az előadó kérésére most a 14-es napirendi pontra térünk át, továbbra is a szociális területen maradunk, és most az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételről lesz szó, egy új kérésről van szó, és ezt Matera kolléganő terjeszti elő. Köszönöm, elnök úr! A 2012-es évre irányuló kérelmet szeretném bemutatni a kollégáknak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Spanyolország javára történő igénybevételét illetően. 2011. december 31-ig nyújtották be ezt a kérelmet, tehát még megfelel a gazdasági válság hatásával kapcsolatos engedménynek. Itt 1 millió 700 ezer euróról van szó, 1138 elbocsájtott munkavállaló javára, akiket a Valenciában bocsájtottak el 513 vállalatban. Itt a bankok egyre kevesebb kölcsönt nyújtanak a vállalatoknak és a magánszemélyeknek. Ennek következtében az új az építési projektek iránti kereslet visszaesett. 2011-ben a tanács parlamentünk kedvező szavazata ellenére blokkolta a mentesítés kiterjesztését ezen alapra a gazdasági válság hatásai következtében. Tehát jelenleg ez az alap csupán a globalizáció hatásaival foglalkozik, tehát a delokalizációval, és a társfinanszírozás regionális szinten visszatért 50%-os arányhoz. Ezért illesztettem be egy új bekezdést ebbe a jelentésbe, ahol kiemeltem annak szükségességét, hogy a tanács figyelmét felhívjuk annak fontosságára, hogy mennyire fontos lenne ez a mentesítés a gazdasági válság hatásaira vonatkozóan hiszen a nemzetközi napilapokban nem olvastam még arról, hogy a válság véget ért volna, sőt, Emlékeztetném a kollégákat az ütemtervre. Március 13-a a módosítók benyújtásának határideje. Március 21-én kerül sor a Költségvetési Szakbizottságban a szavazásra, és március 28-án pedig szavazni fogunk a plenárison erről az anyagról. Köszönöm, elnök úr. Très bien. Köszönöm, Godmanis úr. This one thing is not clear. Egy dolog nem világos, mindez idáig a globalizációs alappal fogad, akkor foglalkoztunk, amikor a globalizáció jelentett problémát, amikor elveszti valaki a versenyképességét a globalizáció problémái miatt, vagyis valahol az EU-n kívül valaki kompetitívebb, versenyképesebb, és itt egy specifikus körben vagy vállalatnál elveszítik a munkájukat a munkavállalók. De itt nem erről van szó, hogyha valaki házat épít, és azután ezekben a házakban senki sem lakik, ennek semmi köze a globalizációhoz, ez a kormány rossz politikájával függ össze. És miért kell ilyen esetben segítenünk? Ez nem helyén való. Nem arról van szó, hogy eh, elvesztették a versenyképességet. El tudom képzelni, hogy néhányan, akik egy eh, gyárban dolgoznak, a problémák miatt valahol Indiában vagy másút azonnal kikerülnek a versenyből, mert jobb a teljesítmény az említett helyeken. De hogyha az igazi ingatlan buborék miatt évekig házakat építenek, aztán nem akarja senki sem ezt elfoglalni, ezeket a házakat, ezt én soha nem fogom támogatni. Elnök, köszönöm. Andersen asszony. Szeretném támogatni, amit Godmanis úr mondott. Spanyolországban a válság éppen, hogy az ingatlan buborék eredménye volt. Hogy fogjuk ezeket az embereket átképezni? hogy is mondjam, ez illegális módja volt annak, hogy az ingatlan üzletákban működtek, és ezt a kormánynak kell megoldania. Nagyon komoly a helyzet, és úgy gondolom, hogyha ebbe pénzalapokat fektetünk, akkor ez nem a megfelelő megoldás, és ez csak rosszabbá teszi még a problémákat, súlyosbítja. Ezeknek az embereknek nincs munkahelyük, mert az ingatlan biznisz most megtorpan. Ezt a kormánynak kell megoldania. Ez mindenképpen nem adekvát ez a képlet. Köszönöm, Barbara. Kíván ehhez megjegyzéseket fűzni? Igen, köszönöm, elnök úr. Szeretnék válaszolni a kollégának. Ezen kérelem még a rendkívüli mentesítésnek felel meg, amelyet ezen szabályzat értelmében 2009-ben beillesztettek a szabályzat szövegébe, tehát itt a gazdasági válság hatásairól van szó. A valenciai kommunitá ezért kérte ennek az alapnak a mozgósítását, nem a globalizációs alap hatásai okán. Te a versenyképesség elvesztéséről beszéltél, nem, itt a gazdasági válság okairól van szó. Ez a kérelem, tehát teljes mértékben megfelel annak a lehetőségnek, hogy hozzáférhessenek a globalizációs alap forrásaihoz. És 2012. január 1-től viszont a kérelmeknek csupán a globalizáció hatásaira kellene, hogy irányuljanak. Tehát el kell gondolkodni az imént elhangzottakon, mert Anderson kolléga elmondta, hogy az ingatlan ágazat válságban van, tehát a kormány érdeke az, hogy konkrét válaszokat nyújtson a munkavállalók számára, de az Európai Uniónak is konkrét válaszokat kell adnia az európai polgároknak. Használjuk fel az európai alapokat. Ez az alap éppen az európai polgárok javára szolgál. Nem vállalatokat épít újjá. Kérem tehát, hogy gondolkodjanak el ezeken az észrevételeken, hiszen van még idő a szavazás előtt, a bel, illetve a plenáris szavazás előtt, és remélem, hogy ebben az időszakban megváltoztatják majd véleményüket. Elnök, köszönöm, Jutta. Köszönöm szépen. Barbarát szeretném támogatni. Nagyon, nagyon tudom, hogy sokakat zavar ez, viszont mindannyiunkat zavarnia kellene ennek, de hát válságban vagyunk, és ezért mindenki kész volt arra, hogy a bankokat megmentse, még mindig készek erre, és több milliárd euróról volt szó. Nem hiszem, hogy akkor, amikor minden betartják a szabályokat, és ez megtörtént itt, mert különben az Európai Bizottság nem tudná ezt a javaslatot tenni, hogyha minden szabályt betartanak, akkor ö, nem szabad ö, ö, rosszul ö, viselkednünk ö, az adott személyekkel szemben, és ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen balbari javaslatot kell támogatni. Pardon. Köszönöm. Madame Wertmann a demandé la parole. Wertmann asszony kért szót, elnézést nem láttam. Köszönöm. Ami Spanyolországot illeti, azon a véleményem vagyok, hogy természetesen támogatnunk kell a polgárokat, de ami Spanyolországot illeti, szeretném megjegyezni, hogy azt hiszem, hogy itt az a lényeg, hogy hol építették ezeket az épületeket, hiszen vannak olyan esetekről tudomás, van olyan esetekről tudomásom, ahol nagyon sok épületet építettek, és a spanyol tengermelléki, termel, tengermelléki törvény alapján aztán azt mondták, hogy ez nem megfelelő ezen épületek építése. Tehát háttérinformációra van szükségünk, hogy megfelelően tudjunk szavazni, és Godmanis kollégát szeretném támogatni e tekintetben. Azt hiszem, hogy világos különbséget kell tennünk a válság, a gazdasági válság és a globalizáció hatásai között. Spanyolország esetét még nagyon pontosan meg kell vizsgálnunk. Köszönöm. Très bien, je vous remercie. Köszönöm. Szerintem pontosításokra lenne szükségünk, és ahogy a előadó mondta, 2012. januártól változnak a szabályok. Emlékeztetek az ütemtervünkre, mégpedig március 13-án jár le a módosítások leadásának határideje a Foglalkoztatási Bizottság március 14-én adja meg véleményét, és a következő ülésekön ülésünkön március 21-én fogunk itt szavazni. Addig van időnk, hogy további információkat beszerezzünk az önök számára. Köszönöm az előadónak, most pedig azt javaslom, hogy a hetes napi rendi pontra térjünk át, mégpedig a éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalásokról van itt szó. Először is a kontaktcsoport üléséről szeretnék beszámolni, ez a múlt héten volt, majd pedig átadom a szót az előadóinknak. Mint ismeretes, a parlament létrehozott egy sajátos eljárást a Többéves pénzügyi kerete kapcsolatos tárgyalások nyomon követésére és a koordinálás biztosítására az összes parlamenti szakbizottság koordinálására, azon bizottságokról van szó, amelyek megvizsgálják az összes jogalkotási szöveget, és előkészítik a szavazásra a következő több éves pénzügyi keret fényében. Ezt a kontaktcsoportot a parlament elnöke vezeti, jelen pillanatban a Schulz elnök, és az állandó tagok képezik részét, vagyis a Költségvetési Bizottságnak az a csapata, amely a többéves keretről tárgyal, valamint az összes költségvetési koordinátor. Ez azt jelenti, hogy a, az összes frakció részt vesz ezen tárgyalások lefolytatásában az ülésekre más parlamenti képviselőket is meghívnak, és időnként a bizottság képviselőjét is, attól függően, hogy hogyan haladnak előre a tárgyalások. Néhány napja volt egy ülés, az, az ülésre Schulz elnök meghívta a legfontosabb parlamenti szakbizottságok elnökeit, azon szakbizottságokról van szó, amelyek kiadásokkal foglalkoznak, és a költségvetéssel Agrip halászat, itre, regi, közlekedés, foglalkoztatás. Más elnököket is meg fognak hívni a későbbi ülésekre. Az egyik fő téma, amelyet ott megvizsgáltak, a következő volt. Hogyan bonyolítjuk párhuzamosan ezeket a tárgyalásokat, párhuzamosan a kiadásokban érintett szakbizottságokkal. Figyelembe véve a tárgyalások ütemtervét, a tárgyalásokat párhuzamosan kell folytatni, a költségvetés meg kell, hogy előzze vajon a jogalkotást, vagy ennek fordítva kell lennie, felmerül a kérdés. Végül is konszenzus alakult ki ez alkalomból, mégpedig a jogalkotási bizottságot arra bátorítják, hogy folytassa a jogalkotási munkáját, viszont jelen stádiumban számadatokkal ne éljen, ne alkalmazza őket, mert mindegyik jogalkotási bizottság, amely a tárgyalások végén meg kell, hogy állapodjon számokban és összegekben, például a regionális mezőgazdasági politika keretében. De ha most kezdjük már a számadatokról való tárgyalást, akkor nem lesz koordinált tárgyalásunk, nem lesz ennek értelme. És természetesen minden egyes jogalkotási bizottság arra fog hajlani, hogy maximális tárgyalási álláspontot foglaljon el. Ez viszont megnehezítheti a parlament általános álláspontját a költségvetési tárgyalások során, a szószoros értelmében véve. A lényeg, hogy a jogalkotási bizottságoknak a lehető legmesszebbre kell menniük, akkor, amikor a jogalkotási tartalomról, a, például a következő kaptartalmáról tárgyalnak, az Európai Szociális Alap következő soron következő tartalmáról, erről éppen az előbb esett szó, stb. De mi a mi részünkről majd a számokkal, összegekkel is foglalkozni fogunk. Schulz elnöknek az a szándéka, hogy a jövő héten ezt a témát az összes szakbizottsági elnökkel megtárgyalja a szakbizottsági elnökök következő konferenciáján a jövő héten Strasbourgban, amely szokás szerint kedden lesz. Az előadók a parlamenti bizottságok rendelkezésére bocsátották azon szándékokat, hogy állandó kapcsolatot tartsanak fel, ez, fenn, ez már többször megtörtént. Egyébként Schulz elnök bejelentette, hogy az a szándéka, hogy megragadja az összes alkalmat, amikor az Európai Tanácssal, a tanács tagjaival, vagy a Dán elnökséggel találkozik, hogy emlékeztessen a parlament legfontosabb álláspontjaira. Ezt meg is tette a múlt hét végén az európai csúcson. Egyébként a felszólalásának szövegét megküldte nekünk. Ez rendelkezésre áll, ki kell osztani az összes szakbizottsági tagunknak, és ebben a felszólalásban egy egész bekezdés szánt az európai költségvetésnek, általánosságban beszélt róla, ez teljesen helyén való ebben a stádiumban, hiszen a több éves tárgyalás a múlt heti európai csúcs napirendjén nem szerepelt. Azonban ennek kell lennie a júniusi Európai Tanács legfontosabb pontjának. És az ütemtervünkben lesz ez egy igen fontos etap lesz, vagyis a júniusi tanácsulés, a júniusi csúcs rendkívül fontos lesz számunkra. Addig is különböző találkozóink lesznek márciusban, áprilisban, májusban, az általános ügyek tanácsával, és az előadó fog javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy szükség van-e arra, és mikor van rá szükség, hogy aktualizáljuk, pontosítsuk vagy módosítsuk a tárgyalási mandátumot, amelyet a plenáristól kaptunk a súr sure jelentésről. Ez néhány hónapja történt. És hogyha ez megtörténik, akkor egy új állásfoglalást fogunk megvizsgálni, amelyet a Költségvetési Bizottság fog javasolni a plenárisnak májusban, júniusban, júliusban. Természetesen még túl korai, hogy eldöntsük ennek időpontját, de a, az elvet a kontaktcsoportban elfogadtuk. Az utolsó pont, amelyet szeretnék felhozni, a következő. Foglalkoztunk a többéves konferencia előkészítésével. Ez egyben intézményközi és interparlamentáris konferencia, körülbelül két hét múlva lesz, március végén, és ez már a második hasonló kezdeményezésünk a lengyel elnökséggel, a Közvetési Bizottság javaslatára tavaly októberében volt már egy hasonló konferencia. Néhány hónappal később a tárgyalások, vagy inkább a nézetcserék, most még nem tárgyalásról van szó, inkább csak véleménycseréről, megsokszorozottak a véleménycserék, elmélyültek, és most ez fontos pillanat, ahhoz, hogy kiszélesítsük, kiterjesszük az összes nemzeti parlamenti képviselőre ezt a véleménycserét, és meghívjuk ezekre a találkozókra a 27 kormány képviselőit is. Tárgyalási folyamat már elindult, ott viszont a mi szakbizottságunk csak az elnökségi trióval találkozik. Március 22-én viszont a 27 kormány képviselői is ott lesznek. Jó alkalom lesz számunkra arra, hogy udvariasan meghívjuk a kormányképviselőket, valamint az összes politikai párt képviselőit, azon pártokét, amelyek a nemzeti parlamentben képviseltetik magukat. És megkérdezzük tőlük, hogy mely prioritásai legyenek az európai költségvetésnek, és mi a véleményük a költségvetés finanszírozásáról? Fenn akarják-e tartani a jelenlegi helyzetet? Vagy pedig a saját forrásokat is be akarják vezetni, és a saját forrásokkal egyetértenek-e, vagy más véleményük van róla. Ez jó alkalom lesz, ez a konferencia arra, hogy mindezt megtárgyaljuk, és a napi rendről, a kérdő évről már meg is egyeztünk. A kérdőív alapján fogjuk a vitát lebonyolítani. A kontaktcsoportról ezt szerettem volna mondani. Reimer Böge és a többi előadó gondolom hozzá kíván szólni. Igen, köszönöm szépen elnök úr, kedves kollégák, néhány dolgot hozzá tudok főzni ahhoz, amit eh, az elnök úr már elmondott, bár ő nagyon jól elmondta, hogy mi történt. A kontaktcsoport eh, eredményei jó volt, és jó volt ez a eh, kombináció, jó volt, így koordináltuk a dolgokat. Szeretnék arra rámutatni, hogy a jelentéskészítő az MFF esetében rendszeresen minden Strasburgi csütörtök délelőttön a szakbizottsági jelentéstevőket az MFF-fel kapcsolatban, illetve a jogalkotási programokkal kapcsolatban meghívja majd ahhoz, vagy azért, hogy rendszeres legyen a véleménycsere, tehát mindenki részt vehet ezen, és főként akkor, amikor az ő speciális programjáról van szó, mert hogyha nem vesznek részt, akkor nem igazán sok értelme lesz ennek, tehát megvan ez az ajánlat, ezt ki is kell használnunk. Másodszorban Ellen utalt arra, hogy a kapcsolattartó csoport amellett volt, hogy e, jelenleg egyetlen egy adatot se nevezzünk meg, főként a több éves programok esetében. Én továbbra is úgy vélem, hogy ez a helyes út, de azt is tudom, hogy néhányan itt a parlamentben másképp gondolkodnak, ezért jó lenne, hogyha ezt a kérdést a lehető leghamarabb a szakbizottsági elnökök értekezletén, illetve az elnökök értekezletén eh, eldöntenék, és jó lenne, hogyha egységesen állnánk ehhez a dologhoz, mert különben eh, ez megosztottsághoz vezet Gondolom, hogy a kolléganő is ugyanígy értékeli. Nem hiszem, hogy most összes 72 program esetében le kellene bontani a számokat, mert ez meg fogja osztani a parlamentet. Szerintem arról kellene beszélni, hogy mi lenne a jó megoldás, és lehet, hogy így a plusz problémákat el tudnánk kerülni. Én ennél a megfogalmazásnál hagynám. A második dolog, ami szerintem fontos lenne, az az, hogy tisztázzuk azt, hogy most mindannyian úgy gondoljuk-e, hogy a jogakotási eljárások előkészítése, és én úgy gondolom, hogy a közös nyilatkozatra nincs most szükségünk ebben a fázisban. Ez eh, ahhoz vezethet, hogy a másik oldal idegesebb lesz, de ennek sincs értelme. Úgy gondolom, hogy az első olvasat előkészítését a szabizottságban kell előkészíteni, anélkül, hogy ne le, anélkül, hogy legyen végső szavazás a szakbizottságban. Hogyha itt különböző eljárásokat alkalmazunk, akkor fennáll a veszélye annak, hogy azok, akik már gyorsabbak, akik számára nem annyira komplex a dosszié, akkor már elkezdenek bizonyos részekről tárgyalni, és az egésznek egy dominó hatása lesz, és nem tudjuk ezt majd összetartani. Ezért egységes álláspontot kell képviselnünk. Ezt azért is mondom, mert a titkárság nem tud másképp tervezni, de nagyon sok jelentésnél látom azt, hogy plenárisan szavaznak, a szav, elnézést a szabizottságban szavaznak, és utána pedig júniusban, szeptemberben, októberben lesz csak a plenárison a szavazás. Szerintem meg kell találni a megfelelő vonalat, mert különben nem tudjuk összetartani a dolgokat, és ehhez szükség van a megfelelő tisztázásra. Utolsó pontként beszéltem a Dán elnökség képviselőivel is, és nagyon fontos az, hogy két dologra mindenképpen koncentrálnunk kell, és az Európai Bizottság szintjén is beszélni kell erről. Hozzá kell férnünk nem csak az úgynevezett FISH-hez, két-három oldalas speciális programhoz, hanem az emögött álló dolgokhoz is, mert az elnökség barátai, a Friends of the Presidency beszélni fognak majd ezekről a dolgokról, és majd az a benyomás fog kialakulni, hogy bizonyos információkat titkolnak előlünk, és majd zsonglorködnek számokkal, és a számunkra nem lesz átlátható. Szerintem munkaszinten ezt tisztázni kell, de akár politikai szinten is tisztázhatnánk ezt, és ezt el kell mondani egyértelműen az Európai Bizottságnak, mert különben nem leszünk ugyanazon a szinten a tárgyalások során. Ugyanez vonatkozik arra is, de erre, erre már ígéretet kaptunk, hogy időben megkapjuk az elnökség részéről a tárgyalásokról szóló elgondolásaikat, és így időben tudunk ezekre reagálni mert most az általános ügyek tanácsa különböző szinten dolgoznak, vannak ugyanez a negotiation boxok, hogy itt most számukról szó van-e vagy nem, azt nem tudjuk, viszont mi nem veszünk részt ebben a folyamatban, és nem tudjuk igazából elmondani a pozíciónkat az általános ügyek tanácsában, és ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor megvan a veszély arra, hogy júniusban problémáink lesznek. Én figyelmeztetnék arra, hogy ez ne forduljon elő, és ismételten azt kérem a Dán elnökségtől, hogy adjanak időt arra, hogy mi is elgondolkozhassunk, annak érdekében, hogy a kapcsolatot csoport reagálhasson ezekre az elgondolásokra, mert hogyha itt mi egy kicsit késlekedünk, akkor nagyon nehézé teszi ez a dolgokat. Köszönöm, Reimer, ez nagyon világos. Jean-Luc, ki kívánja ezt egészíteni? Nem tudok sok mindent hozzáfűzni, elnök úr. Itt van a szakbizottság véleménytervezete, amelyet Ann javasol. Azt hiszem, hogy erről nyilvánvalóan még vitázni fogunk Nekem vannak bizonyos aggodalmaim a 22. üléssel kapcsolatban, mert világos, hogy nem kapjuk meg azt a dokumentumot, amit már nagyon régen kérünk a bizottságtól az összképet illetően tehát a hozzájárulások csökkenése az nemzeti bevételek alapján, erre vonatkozik ez a dokumentum, a nemzeti parlamentekkel is nagyon nehéz viták voltak. Itt az európai ideológiai küzdelmek veszélye vetődött fel, nem csupán nekünk csak a gyakorlatias megközelítéshez kell ragaszkodnunk, csak így lehet valós vitát folytatni a parlamentekkel. Volt találkozom a Dán elnökség képviselőjével, aki a saját forrásokkal foglalkozó szakbizottságot elnökli, és ő megerősítette, hogy a júniusra javasolt csomagban szerepelnek majd a saját források is, tehát ez nem egy külön dolog lesz. Ez még nem nagy dolog, de minden esetre nem csak a kiadásokkal kell majd foglalkoznunk június hónapban, el kell viszont kerülnünk a túlságosan radikális álláspont megfogalmazását a saját forrásokkal kapcsolatban. Elnök, köszönöm Jean-Luc. Nos, azt illetően, amit Jean-Luc elmondott, ami a számadatokat illeti, amelyeket Jean-Luc dán említett, említett, amit kérünk az Európai Bizottságtól már hónapok óta, tehát, hogy mik lesznek a következmények minden egyes tagállam számára annak, hogy csökkentik a nemzeti hozzájárulásokat, amely lehetővé tenné, hogy fokozatosan bevezessünk saját forrásokat. Ez nyilvánvalóan kulcselem a kormányok és a tagállami parlamentek számára. A koordinátorok kérésére kiküldtem egy levelet Lewandowski biztosnak, hogy meghívjam őt egy következő ülésünkre, mégpedig március 21-én lesz ez, a 22-i konferencia előtt. Lehetett volna ezt hamarabb is megejteni, mint például ma. El fog jönni erre a zárt ajtók mögött zajló ö, költségvetési szakbizottsági ülésünkre, amikor átadja ezeket a számadatokat nekünk, és a, kifizet, a kifizetési előirányzatok felhasználására vonatkozó számadatokat is a 2013-as költségvetés fényében, és előkészíti a 2012-es költségvetési átcsoportosításokat is, hiszen ö, a válság következtében ennek nagyon erős hatásai lesznek. Tehát itt lesznek ezek a számadatok 22-ére, Ezeket kiosztjuk majd a 22. konferencia résztvevői között. Szeretném hozzáfűzni, hogyha Reimer egyetért ezzel, akkor azt javasolnám, hogy a szakbizottság elnökök értekezletére Iváló Kalfinnel és a többi jelentéstevővel együtt hívjuk meg majd, amikor egyébként Schulz elnök bemutatja a kapcsolattartó csoport következtetéseit, a bizottság elnökét is hívjuk meg erre. Tehát a szót kérő között Görán Fern kap most szót. Thank you, Chair. Um, unfortunately... Köszönöm, elnök úr. Sajnos Iváló Kálfén a társ előadónk nincs itt, Görögországban van, fontos kiküldetésben. Azt nem mondanám, hogy az ő nevében beszélek, de a frakció nevében szólhatok, mert az MFS stratégiáról sokat vitatkoztunk ezen a héten. Teljes mértékben egyetértek Reimer megközelítésével, és azzal, amit ön mondott, elnök úr, rendkívül fontos, hogy a SUR bizottságban 80%-os többségünk van, és ezt fenn kell tartani mert hogyha ez felbomlik, akkor elveszítettük a tárgyalásokat. Szükségünk lesz erre a többségre az egyetértési eljárásban, mert hogyha erőteljes álláspontot foglalunk el a tanácssal, az lenne jó. De legyen nagy többség, ha nem is konszenzus a parlamentben mert hogyha már nem lenne jó, hogyha már szektorális megállapodások lennének előre, lehet, hogy egy csoportnak, egy frakciónak jó lenne, de másoknak nem, vagy egy szektort szolgálna. Nem, hát arról van szó, hogy a saját bizottságaink, frakciónk esetében nem kellene restrikciókat alkalmazni, de ott a kockázat, a tanács olyan területeken akar majd megállapodni, amely számukra létfontosságú, de mi történik a mi számunkra létfontosságú területekkel? Éppen ezért mindenképpen fegyelmezetlek kell lennünk a parlamentben, nem szabad a szektorális ágazati megállapodásokba belemenni, mert akkor itt a házon belüli többség felbomlik. Nincs gondom azzal, hogy a számokat tovább elemezzük. Kellenek majd a számok, ahogy Jean-Luc is mondta, tovább elemezhetjük a súr jelentést, anélkül, hogy fenyegetésekkel élnénk, tovább kellene elemezni az, hogy mit jelent az egyet nem értési megállapodása jövő számára. Ezt illetően nincs probléma, de a parlament ne egyezzen bele a többi számadatba, mert ez katasztrofális lenne, ez rendkívül fontos, és a az elnökök értekezlete az, és a szakbizottsági elnökök értekezlete megállapodhat, de különben minden meginog, és akkor gondjaink lesznek. Reimerrel, önnel, Schulz elnökkel egyetértek, és mindenképpen kell egy vita erről az említett fórumokon. Köszönöm. Elfelejtettem ennek kapcsán elmondani, ez valóban döntő jelentőségű pont, hogy a tanács ugyanebben a helyzetben van, mint mi természetesen. Mert a mezőgazdasági miniszterek hajlanak majd arra, hogy megpróbáljanak megállapodni a parlament agribizottságával azért, hogy maximális szám legyen feltüntetve. Belső szervezési problémáik vannak nekik is, mint nekünk, és éppen ezért a múltban a tárgyalások közös nyilatkozattal indultak minden intézmény részéről azért, hogy azt az általunk leírt eljárást kövessék, és a kontaktcsoportban előterjesztettünk egy előzetes tervet, egy mártír szöveget, hogy így mondjam, egy közös intézmény közi nyilatkozatot azért, hogy biztosítsuk, a számokról, számadatokról csak a végén fogunk tárgyalni. A hadszakbizottság elnöke első alkalommal meglehetősen negatívan nyilatkozott erre az, erről az adhok csoportban. De szerintem mi fog történni? a tanács meg, fogja kér, meg fog minket kérni arra, hogy tegyünk ilyen nyilatkozatot, hiszen nekik is erre szükségük van. Ezért gyorsan el kell döntenünk, hogy az elveket írásban akarjuk-e rögzíteni, akarunk-e közös elkötelezettséget, vagy pedig egy kevésbé hivatalos procedúrát követünk. Folytatom az előadókkal. Görán árnyék jelentéstevő, vagy helyettes jelentéstevő csak nagyon röviden szeretném elmondani azt, hogy mi is támogatjuk ezt, hogy tartsuk ezt össze, és kiállunk a Sura jelentése mellett is. Nagyon fontos kijelenteni azt, hogy mindamellett, amit a múltkor láthattunk, amikor a pénzügyi tervről beszéltünk, mindenki elfogadta az Európa Bizottság javaslatát kiinduló pontként, a tanácsban különböző álláspontok vannak, de aki 10%-ot szeretne csak csökkenteni, tehát ez a javaslat sem tűnt el a, az asztalról. A Suresz szakbizottságban nagyon jók voltak a vitáink a biztosokkal, illetve a különböző szakbizottsági képviselőkkel és jutta nagyon sokat segített ebben. És ennek tükrében el lehet mondani azt is, hogy amit jelenleg kaptunk a bizottságtól, az nagymértékben tükrözi azt, amiről beszéltünk a Sures szakbizottságban. Tehát eh, nem arról van szó, hogy eh, mit akarnak az egyes szakbizottságok, itt is ülnek különböző szabizottsági tagok. Szerintem ez azt jelenti, hogy meg kell vitatnunk a tartalmat, szavaznunk kell a szakbizottságban, viszont ezt nem kell a plenárisra vinnünk, nem kell tárgyalnunk, nem kell adatokat szolgáltatnunk. Az egyetlen adat, amivel rendelkezünk most, az a Súrászabizottság indikációja, és amíg a tanács nem nyilatkozott, addig nem tudunk tovább haladni. Mert a tanácsban különböző elképzelések vannak, lehet, hogy nem csak csökkenteni akarnak, lehet, hogy vannak más hangok is, tehát várnunk kell, meg kell néznünk, hogy mi lesz majd a tanácsi tárgyalások eredménye. Nagyon különleges helyzet ez, különböző feleket kell bevonni, és úgy vélem, hogy nyugodtnak kell maradnunk, és a súrés szabadság megközelítését kell alkalmaznunk egészen az idáig, amíg nem kapunk új információt. Oui, absolument. Igen, ez így van. Katonai összehasonlítással élek. A katonai összehasonlítások itt eh, a Bék Európájában már nem igazán üdvözítőek, de a Súr Bizottságnak az a nagy teljesítménye, hogy sikerült a 80%-os többséget összehozni, ahogy Görán mondta. Mindenképpen szorosra kell zárni sorainkat, egységesnek lenni minél tovább, mert hogyha valamelyik lovas kiúrik a sorból, aztán a tüzérség elkezd lőni, aztán az ágyuk, hát akkor hogyan találkozunk a az ellenséggel. Hát van itt ellenségünk, jelen van, udvariasan üdvözlöm, de a lényeg, hogy amikor a csata kezdődik, akkor már keményebb lesz a helyzet, és már nem lesz egészen 80%-os a többség. Türelmesnek kell lenni. Ami a legnehezebb a politikában, az, az, hogy türelmes legyen az ember. Mindenképpen egységesnek kell maradnunk, és legyen konszenzus ezzel kapcsolatosan. James Ellens a következő hozzászóló nehéz türelmesnek lenni, amikor az ember szenvedélyes, a hindu elvet szeretném emlegetni, hogyha ez lehetséges, a nemzeti parlamentekkel való kontaktus során hogyan járjunk el. Ahogy Dehán úr is mondta, és te is, Allen, a mi szempontunkból fontos, hogy ki van velünk, ahelyett, hogy ellenünk legyen a hindú elv szerint, meg kell meg kell győzni azokat is, akik nincsenek velünk, de úgy, hogy ezt ne is vegyék észre. A novemberi ülésünkön a bizottsággal történt ez a találkozó, ez nagyon európai volt, és nem volt lehetőség a nemzeti parlamentek számára, hogy megadják a véleményüket, és így távoztak, és szerintem ez nem a megfelelő légkör volt. A múlt alkalommal Barroso Van Rompuy is eljött a plenáris terembe ide Brüsszelbe a nemzeti parlamentekkel találkozni, és ez más légkör volt, mert a nemzeti parlamentek a procedúráról beszéltek, és március 22-én valahogy így kellene eljárni, amikor ők hozzászólnak, akkor ne úgy érezzék, hogy így vannak a dolgok rögzítve, leírva, és önöknek már nincs lehetőségük arra, hogy a véleményüket elmondják. Másik dolog, ez megdöbbentett engem, de szerintem Barozónak igaza volt, itt európai szinten sokat beszélünk 2020-ról, és sem az én országomban, sem máshol. Egyetlen miniszter sem nyilatkozott még erről a programról, egyetlen ágazat vonatkozásában sem, vonatkozásában sem. Szükség lenne erről egy igazi vita európai és nemzeti szinten is. A nemzeti szinten is miről beszélnek? Növekedés és foglalkoztatás. Nem lehetne ezt a március 22-ét fölhasználni erre, és talán más körökben is, a költségvetési döntések során is. Nem lehetne az állam és kormányfőket, de a minisztereket, a parlamenti képviselőket, és arra buzítani, beszéljenek erről a programról, hiszen ezt a nemzeti alapokban is felhasználják. A, hogyan lehet a közpénzeket hasznosan felhasználni? Ez itt a téma. Köszönöm, James. Ami engem illet, ezt a két megjegyzést teljes mértékben osztom a március 22-i konferencia szellemét illetően levontuk a következtetéseket, a tanulságot az első október 20-i tapasztalatból. Ez volt az első alkalom, akkor még csak gyakorlatoztunk, és a közösségi vonalnak nagyobb volt a jelentősége. Az első fél nap során az Európai Bizottság érdekes elképzeléssel állt elő papíron, de aztán ez kontraproduktívá vált. Az NGO-knak, civil szervezeteknek adta meg a szót, és azoknak, akik az európai költségvetést hasznosítják, és természetesen mindannyian azt mondták, hogy ez csodálatos dolog. Nem volt ez ügyes dolog a bizottság részéről, és ez elvette egyharmadát a hozzászólási idő beszélnek, és olyanok beszéltek, akik nem is a nép választott képviselői voltak. Pedig neki kellene szót adni, parlamenti képviselőknek, minisztereknek. Most viszont az időt teljes, a teljes időt az választott képviselő kapja és a programot, amikor kidolgoztuk, a kérdőívet is, amikor kidolgoztuk, ezt úgy tettük, hogy ennek alapján az összes politikai frakció majd megnyilatkozik a feltett kérdésekről. James második megjegyzése. Ez igaz, ezt én is figyelem a saját országomban, nagyon sok más országban is így lehet. A 2020-as Európáról már egyetlen kormány sem beszél. Szándékosan nem is akarnak erről hallani. Ez olyan gyakorlat, hogy ők úgy gondolják, ez nem is érinti őket. Furcsa dolog az összes túl eladósodási válság után, és miután aláírták a fiscal compactet, vagy a költségvetési szerződést, a fene tudja már, hogy ezt ott hívják, most már nem a ö, ö, szigorításokról akarnak beszélni, hanem be akarnak fektetni a jövőbe, úgyhogy egy új eljárást akarnak kitalálni, amiben nincs benne a 2020-as Európa. Március 20-án, hát majd meglátjuk, hogy lesz. Ez eh, végül is ugyanarról van szó, ugyanarról az eljárásról. De James emlékeztetett, amikor megadjuk a szót nemzeti képviselő kormányok, eh, a 2020-as Európa semmit nem mond nekik. Talán ezt meg kellene most eh, ragadnunk ezt az alkalmat, és a arra kellene törekedni, hogy a filozófiájukban ez a 2020-as Európa helyet kapjon. Helga Trüppel, köszönöm Ellen. A kontaktcsoport találkozóinak, ered, utolsó találkozójának eredményeivel kezdeném. Schulz nagyon világosan kifejezte közös álláspontunkat a tanácssal szemben, készek vagyunk tárgyalni, de harcolni is készek vagyunk. És kezdettektől értjük, hogy a helyzet komoly, és a parlament, illetve a mi feladatunk az, hogy a SUR jelentés 80%-os többségének eredményeit biztosítsuk, és meghúzzuk azt a vörös vonalat, amit nem lehet átlépni. Tehát biztosítani kell ezt a parlamenten belül, ezt tesz minket erősi a tanácsos szemben. Hogyha nem tudjuk összetartani csapatainkat, akkor már elveszítettük ezt a játszmát. Azt hiszem, hogy azután, amit a kontakt csoportban átéltem egyes szakbizottsági elnökökkel, az mindenkinek a feladata frakcióján belül, hogy biztosítsa, hogy a súr jelentés és amit azzal elértünk, az kötelező érvényű legyen. Mindenki, aki a súr bizottságban dolgozott, azok szemére ez világos, de a többi kolléga szemére nyilvánvalóan nem. Ezt még nem fogták fel, meg ö, szavazták ezt a jelentést, ahogy több más ezer jelentést is, de még ö, nem érzik, hogy ez egy döntő stratégiai téma jelenleg, és eh, az, hogyha minden egyes szakbizottság egyenként tárgyalna saját érdekei mentén, akkor ezt a közös stratégiát nem tudnánk megvédeni. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ez az összes frakció számára, különösen a nagyok számára, hiszen ezek adják a döntő többséget. Most pedig áttérnék a kérdésre, ami a március konferenciát és a tanácsot illeti, itt a döntőpolitikai stratégiáról kell dönteni. A NATO befizető országok esetében fenyeget a 10%-os csökkentés veszélye. Mindenki azzal érvel, hogy nincs pénzünk, üresek a kasszák a tagállamokban. Hogyan kérhetitek európai szinten, hogy még több pénzt költsünk? Az első következtetés számomra, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy ne ébresszük azt a benyomást, hogy önző, az Európai Parlament önző érdekeiből érvelünk. Ugyanis, hogyha azt a benyomást keltjük, hogy mi európai egoisták vagyunk, akiknek mindig jobb a sorsuk, mint a tagállamoknak, akkor már veszítettünk. Tehát költségvetés politikai szempontból csak úgy tudjuk lefolytatni ezt a vitát, hogyha világossá tesszük, hogy ezt a hogy a 10%-os csökkentés törlése egy közös európai érdek. Mindig itt van a klasszikus újságírói kérdés, hogy a súrjelentés szám adatait hogyan tudjuk megvédeni, például a portugáloktól hogy kérhetjük azt, hogy ezt finanszírozzák. Az én klasszikus válaszom ez arra, erre az, hogy azért kell ezt finanszírozni, mert így sokkal több pozitív hatás születik ebből, mint hogyha ezt nem tennék meg csak úgy nyerhetünk, ha egyáltalán nyerhetünk, hogyha minden tagállam számára világosra tesszük, hogyha magasabb európai költségvetés születik a javasoltnál, akkor több közös pozitív hatás születik a például a fiatal körében a munkanélküliség elleni küzdelem területén, a jobb infrastruktúra területén, az energiát illetően, de az új versenyképesség létrehozását illetően is. A tagállamokat megnézve egyetlen tagállam sem volt annyira eredményes a versenyképesség területén, mint ahogyan ezt szerette volna az elmúlt években. Tehát kérdés az, hogy hogyan állítjuk helyre az új versenyképességet a tagállamokban egyenként és európai szinten összességében. Honnan származhat ez? A parlament és a tanács határozni fognak arról, hogy a versenyképességi stratégia az EU 2020-as stratégiához fog kapcsolódni. Most ez a, ezeket a rövidítéseket, a Sixpack és az EU 2020, ezt senki nem érti a parlamenten kívül, tehát nekünk világosan kell kommunikálnunk azt, hogy miről is van itt valójában szó. Aztán aztán, hogyha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy honnan származik az új versenyképesség. Az EU 2020-as stratégiában a versenyképességi stratégia szintén nagy hangsúlyt kap, több kulcsterületet azonosítottak, ahol ez döntő jelentőségű. Az alacsony szén felhasználású társadalom kérdése merül itt fel, az új fenntartható növekedés létrehozása érdekében. Én nem zöld párbeliként érvelnék, de amikor az új technológiákról és az átalakításról van szó, akkor a legnagyobb növekedési potenciál itt rejlik a belső piac és a nemzetközi piac szempontjából is. Egy brit tanulmányban kiszámolták, hogyha ezekre a területekre több pénzt fordítanánk az új hatóanyagok, új termékek, új forráshatékony technológiák kifejlesztését illetően, akkor ez sokkal több munkahelyet teremtenénk, mint hogyha az, az ügyek az eddigi mederben folynának tovább, és, nagy, és versenyképesebbek is lennénk. Tehát erre kell hangsúlyt helyezni, hiszen csak úgy tudunk többet kapni a tagállami költségvetésekből, hogyha világosra tesszük, hogy ez több pozitív hatást eredményez, mint hogyha valaki csak tagállami szinten cselekszik. Nyilván senki nem fog ezért lelkesedni, tehát egy politikai jellegű történetet kell elmesélnünk, hogy miért gondoljuk, hogy a jövőben mutató beruházások előre vihetik Európát. És egy utolsó megjegyzés, egy veszélyt illetően, hogyan tudunk érvelni azzal, hogy az európai költségvetés a jövő mutató beruházások eszköze? Semmiképpen sem szabad újra a Lisszaboni stratégia hibáiba esnünk, és most elnök úr a március 22-i konferenciát illetően is az ilyenfajta vitát illetően, hogy melyek a közös céljaink, vagy csak a szokásos játszmát játszuk a rossz európai a tagállamokkal szemben. Azt hiszem, hogy ezen a játszmán változtathatunk, amennyiben a költségvetéspolitikát máshogyan alakítjuk az Európai Unió részéről, és remélem, hogy ez részét képezi majd ennek a konferenciának. Köszönöm. Pardon. Köszönöm. Helga Juttának adom meg a szót. Ja, vielen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. Három dolgot szeretnék elmondani. Úgy gondolom, hogy a a zöldek nem tudják most már csak magukénak tudni a fenntartató fejlődést. Az összes állásfoglalásunkban az elmúlt két és fél évben ugyanezt akarjuk mi is, ráadásul még nagy támogatást is kapunk ehhez, tehát ezt teljes mértékben most már elfogadtuk. Második pontom. Szeretnék rátérni a bizottsággal való együttműködésünkre. El kell mondjam azt, hogy időközben egy kicsit már aggódok, amit Reimer elmondott, mégpedig az, hogy nem ugyanazon információkat kapjuk meg, vagy csak akkor kapjuk meg az információt, hogyha már tényleg ö, ott állunk előttük, ez nem igazán segít ö, ö, nekünk, állandóan kérni kell az információkat, és ez problémákat okozhat. Az is problémás, amit Jean-Luc is mondott, nincsenek meg a számadataink, El kell mondjam azt, amikor bizottsági munkatársakkal beszélünk, Európai Bizottsági munkatársakkal beszélünk, vagy eh, a kabinettel, akkor mindig akkor ijedek meg, amikor arról beszélnek, amikor arról mesélnek, hogy milyen a tanácsi vita, mi fog most történni, és mindig azt mondják, hogy ezt tesszük, ezt fogjuk tenni. Ez ez azt jelenti, hogy a tanács és a bizottság között óriási az egyetértés, viszont semmi esetre sem az ez, amit Lewandowski ígért nekünk, hogy az Európai Bizottság az teljes folyamatban úgynevezett honest broker lesz, tehát ilyen tisztességes közvetítő az egész főigazgatóságot, illetve a kabinettet is emlékeztetni kell arra, hogy nekik ez a szerepük, tehát semmi esetre sem, mint ahogy ezt én elmondtam már különböző összefüggésekben, ők nem a tanács titkársága, tehát legalább ezt a szerepüket kellene, ezt a tisztességes közvetítői szerepüket kéne teljesíteniük. Igazán nem is erről akartam beszélni, tehát a második pontom az az, hogy támogatni kell azt, hogy a szabadságokból ne számokkal álljunk elő. Ez érvényes természetesen mind a 72 jogakotási részre, amely a több éves pénzügyi keret alá esik, és amelyekről egymással beszélnünk kell, de ez vonatkozik a saját kezdeményezés jelentésekre is. A saját ö, költségvetési szabizottságunk jelentéseire is vonatkozik ez. Hogyha Gottmanis úr véleményét megnézzük, akkor úgy gondolom, hogy oda sem tartoznak azok a számok, amelyek benne vannak. Ezeket ki kell onnan venni. Itt csak egy saját kezdeményezési jelentésről van szó, amelyet egy, amely egy rendes szabadsági eljárás keretében folyik. előfordul az, hogy nem a saját koordinátorunkat hívjuk fel, hanem az LPP e koordinátort, ezt tettem tegnap, és őt hívtam fel. A regionális szakbizottságban is pontosan erre törekednek, a saját kezdeményezési jelentéseknél, a saját kezdeményezési jelentésekben azon vannak, a jelentéstevő is EPP-s, tehát azon vannak, hogy a számokat kivegyék ebből a jelentésből. Hogyan is mondjam, ez egyfajta policy document lesz, nem csak számok lesznek benne, és sajnálom, hogy az Európai Bizottság most itt nem arról van szó, hogy sajnáljuk, hogy a bizottság csökkent, vagy mi azt akarjuk, hogy több pénzt adjanak. Itt arról van szó, hogy Nekünk is figyelni kell arra, hogy az ilyen saját kezensi jelentéseknél, ahol véleményeket kell adnunk, mi sem előlegezzük meg ezeket a számlatokat. Pedig, ha megnézzük a legkülsőbb régiókat, az elkövetkező pénzügyi terv esetében is ennek kell megvalósulnia. Tehát még egyszer Vegyük ki a számokat most már ezekből a jelentésekből. Alors, Monsieur Godmanis a été mis en cause. Köszönöm, Godmanis eh, úrhoz eh, intéztek kérdéseket. Kérem, hogy válaszoljon. Nem, nem csak erről van szó, hogy válaszoljak utána. Részben igaza van, mert én a regionális bizottság póttagja vagyok, és árnyék jelentéstevő az új jogalkotási rendelet esetében is. Állandó problémák jelentkeznek, ott vannak a számok. Milyen számaink vannak ma? A SUR döntés 5%-os kötelezettségvállalást jelent, ami fejezetekre nem oszlik, és tavaly a bizottság javaslatot tett, ami értelmében 3,16%-kal növelnék a kötelezékvállalás, ami 0,16%-kal több, mint amit az államok kértek, akik azt mondták, amelyek azt mondták, hogy be kell fagyasztani itt a költségvetést. 1,250 trillióról van szó, mondta a bizottság, de milyen számokkal dolgoznak most ezek a szakbizottságok? Regi, a számokat elosztotta különböző régiókra, konvergencia, átmeneti régiók, versenyképes, területi koordinációs régiók, és így próbálnak ezzel dolgozni. Az a kérdés, hogy ez helyen, helyén való vagy nem. Amikor elő készítettem a véleményemet, szörnyű volt a helyzetem, mert rossz számokat kaptam Bocsássanak meg nekem, de most ezeket korrigálnom kell. 7%-os növekedés volt a peremrégiók esetében, de az 47% tulajdonképpen. Tehát aláírva átadtak nekem egy anyagot számok adatokkal. Hát a DG régió mit mond? Milyen szavak, számok ezek? Ezek csak tervek, nem hivatalos számok. Komoly a probléma viszont, ott van az agri. George jobban tudja, mint én. Az egész csak a számokról szól. Hogyan tudunk ebből kikerülni, ha ez nem világos. Ha kivesszük a számokat, akkor az összes anyagot a szabályzatok számára kell előkészítenünk. Az összes szakbizottság kap egy hasonló tervet, és amikor a teljes MFF elkészül, akkor bele lehet venni a számokat. De hát nem tudom, hogy ez így helyese. Más út is van. A szakbizottság megnézi a bizottság, Európai Bizottság tervét, a növekedési javaslatot, ezzel fog dolgozni, vagyis ezt el kell döntenie, hogy tud -e ezzel dönteni. De figyelembe kell venni, hogy a, a regi szakbizottság, amely számadatokkal dolgozik, meg kell néznie, hogy 40%-kal kevesebbet kapnak a peremrégiók, az egyéb régió meg többet? Data given by commission. There's no other data. Uh, how we could... Hogy lehet ezekkel az adatokkal dolgozni? Sehogy. Nem világos az álláspontunk, vagy kivetetjük az összes számot, és a szakpolitikákról beszélünk, pedig hát azok az arányokkal, számokkal összefüggnek, nem abszolút számokkal, de legalább arányokkal. A második megoldás, ha dolgozunk a jogalkotási anyagokon és a meglévő bizottsági adatokkal dolgoznak, akkor figyelembe kell venni, hogy ott lehet 5%-os növelés, vagy 10%-os csökkentés, egyáltalán nem végleges számok ezek. Nehéz a helyzet, de ha megnézzük az ezévi költségvetést, látjuk mi a következmény, hogyha meg tudunk állapodni az egyeztetésen a tanács által adott számokról, hogyha meg tudunk egyezni. De az előadó tudja, hogy milyen nagy költségvetési deficitünk van ma. Közben a szakbizottságok jelzik, hogy kifizetési késedelmek vannak, és ilyen esetben a bizottság vizsgálja, hogy miért van a késedelem. De meg kell mondani, hogy mi lesz. Átstruktúráljuk a pénzügyi tervezést, vagy kiavítsuk ezeket a számadatokat? A pénzügyminisztériumok tudják, miről beszélek, de ma abszolút lehetetlen helyzetben vagyunk. Lewandowski azt mondta, hogy ha elfogadtuk a 2012-es ha elfogadjuk a 2012-es költségvetést, akkor nem sokára deficitünk lesz, és ez így is történt. Most itt a vidékfejlesztés és más területeken is deficit van. Ha tárgyalunk a tanácssal, meg kell nekik mondani, jó, önök csökkenteni akarnak, de hát akkor mi lesz? Akkor vagy módosítjuk a, vagy módosítják a költségvetést, vagy el kell hagyni ezeket a terveket. Nem könnyű a szakbizottságokat arra rávenni, hogy számadatok nélkül dolgozzanak, de a bizottsági javaslatok számadatai, ezek arányszámok. Köszönöm. Oui, je vous remercie. Euh, Dominique Riquet. Köszönöm, Dominik Riké következik. Köszönöm, elnök úr teljes mértékben egyetértek a Goldman is által mondottakkal. Egyrészt itt van a kontakttartó csoport, amiben a szakbizottságunk kifejezi azt a tényt, hogyha nincs mege- globális megállapodás a éves pénzügyi keretről, illetve számadatokról, akkor nagyon nehéz ezt ö, ö, létrehozni, tehát a bizottságnak előre kell lépnie, ezt illetően tehát mege- egyetértés van a szakbizottságunkban. A tematikus szakbizottságoknál van egy nehézség, illetve egy kísértés. A nehézség az, hogy nagyon nehéz jogalkotási szövegeket alkotni biankó módon, ahogy Godmanis úr is mondta, ez nagyon bonyolult. És másodszorban valóban ott van az a kísértés, hogy mindenki megpróbálja többieket beelőzni, ahogyan ezt nagyon jól kifejtették többen mint például Bőge úr is, és ez nyilván ö, veszélybe sodorja a súrban kialakult álláspontot, illetve a parlament közös álláspontját. Nos, egy javaslat az egyszerűsítésre. A azt kellene mondani a tematikus szakbizottságoknak, hogy nyugodjanak, megpróbálják megalkotni a jogalkotási javaslataikat, tehát valamilyen módon, biankó módon kell létrehozni ezeket a szövegeket. Nyilván ez bonyolult, hiszen a jogalkotás alapjául számadatok kell, hogy szolgáljanak, tehát ezek nélkül nagyon nehéz ezeket a szövegeket elkészíteni ugyanakkor a háború, a politika állandó, illetve a politika az végül is egy háború folytatása más eszközökkel, most ennek a fordítotja is igaz. Nagyon fontos tehát, hogy a kapcsolattartó csoport az elnökök a szintjén elérje azt, hogy a tematikus szakbizottságok késleltessék a szavazást a, szava- a szakbizottságokban, hogy döntsenek ezen programok összességéről mindaz ideig, amíg a kapcsolattartó csoport megfelelően meghatározza a kereteket. Nos, a szakbizottságoknak miért kellene június előtt szavazniuk, vagy a nyári szünet előtt? ez, egyesek azt mondják, hogy a több éves pénzügyi keretről szóló döntéseket ö, veszélybe sodorja ez. Tehát, hogyha nem sikerül elérnünk ezt, tehát az, hogy elhalasszák a szavazást a szakbizottságokban, mind az ideig, amíg a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások eléggé előre haladtak, ez lehető tenni a szakbizottságok számára, hogy számadatok alapján dolgozzanak. Ha viszont az elnökök értekezetén ezt a megállapodást nem sikerül elérni, akkor véleményem szerint a helyzet rendkívül megnehezedik. Merci Dominik. J'y reviendrai, je crois Reimer... Euh, Köszönöm, Dominik. Még visszatérek erre, és szerintem Reimer is pontosítana, de Jones Lyon kért szót. Uh, thank you. I just... Köszönöm szépen. Ahhoz szeretnék hozzászólni, amit a két előttem szóló elmondott. Mert hogyha akarunk egy jó tárgyalási alapot, akkor az nagyon fontos, hogy ezt mindenki elfogadja kiinduló pontként. De meg kell nyernünk a szabizottságok bizalmát is, és bizonyos eh, biztosítékra is szükségük van annak irányába, hogy tényleg figyelembe veszük az ő véleményüket a legfontosabb kérdésekben a mezőgazdasági dosszíról tudok jobban beszélni. Ebben a legnagyobb kérdés az az újraelosztás a tagállamok között, amely nagyon fontos a vita szempontjából ezen dokumentum esetében. És egy képletről beszélnek, egy olyan képletről, amit az Európai Bizottság fogalmazott meg, különböző vélemények vannak ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt megváltoztatni. Tehát a kérdés az az, hogy hogyan bánunk ezzel hogyan bánunk a szakbizottságokkal, mert technikai szempontból az újraelosztás nincs benne az MFF-ben, de minden esetre nagy politikai döntés lesz, amelyről beszélni kell, és nagyon fontos, hogy megkapjuk a véleményüket. Tehát meg kell győzni a szakbizottságokat arról, hogy folytassák a jogokatási munkát, de viszont nekik biztosíték, biztosíték kell arra, hogy figyelemveszük az ő véleményüket, amikor nagy változtatások lesznek az adatokkal kapcsolatban, mert ez tényleg ki fog hatni majd a nézeteikre, illetve jogokatási munkájukra, és tehát mindenképpen arra kell ösztönözni a szakbizottságokat, hogy haladjanak előre, viszont biztosítékot kell nekik adni arra, hogy figyelembe visszük majd a véleményüket. És tájékoztatni kell őket arról, hogy milyen fajta voltak az adott pénzügyi csomagban. Je vous remercie, Reimer. Köszönöm, Reimer. Amit George Lyon elmondott az imént, az igazából nem is probléma. Mert hogyha az az alapelgondolás, hogy a szakbizottsági munkát elvégzik, lesznek módosítók, amelyekről szavazunk, és a végső szavazás pedig elhalasztják így nem fogunk hozzászólni a részletes számadatokhoz. És van még egy megállapodás is, hogyha ezt módosítják, viszont a végső szavazás elhalasztása a plenárison ez lehetőséget ad számunkra, és ezt az elnökök értekezetén is hangoztatni kellene, mert csak így lehetne a koherenciát létrehozni. Sőt, én még egy lépéssel tovább is mennék. 2013-ban plusz 5% plusz 2%-ot határoztunk meg, és ezt azzal kötöttük össze, hogy a tagállamoknak a negatív prioritásokat is definiálniuk kell, amelyek az asztal alá esnek, és pontosan itt is a szakbizottságok, hogyha intelligens jelentéseket akarnak létrehozni, akkor elmondhatjuk, hogy van egy súre orientáció, és elmondhatjuk, hogy hogyha az EU 2020-ról beszélünk, és hogyha az Európai Bizottság Köstára bizonyos tartalmairól beszélünk a jogotási programban, akkor ehhez bizonyos pénzügyi felszerelés kell, és a tanácsot fel lehet szólítani arra, hogy bizonyos dolgokat vegyenek vissza, annak érdekében, hogy a tartalmi vitát kikényszerítsük. Szerintem ez a szabizottságoknak nagyon sok játékteret ad ahhoz, hogy felkészüljenek eh, erre a végleges eh, helyzetre. A többi pontban viszont másképp reagálnék. Die sich nicht an diese Spiel... Azok a szakbizottságok, amelyek nem tartják magukat ehhez a játékszabályhoz, és tudom, hogy hogyan működnek a bizottság, a főigazgatóság megpróbálnak pánikot kelteni a parlamentben, és hogyha amikor a bizottság saját véleményét képviseli, akkor mindenki visszahúzódik, és ezért bizonyos pontban nem csak a költségvetési biztostól, hanem az Európai Bizottság elnökétől is meg kell kérdezni azt egyértelműen, hogy mi mellett állnak ki. Nekem juta az, hogy tisztességes közvetítő legyen a bizottság, már nem elég. Egyértelmű javaslatot kell tenniük, és nem lehet azt mondaniuk, hogy hát az Európai Tanács döntött, és most már nem lehet semmit tenni. Ez számomra nagyon fontos, és ezért tisztázni kell azt, hogy egy alapvető álláspontot kell elfoglalnunk, és jelentés tevőként én tudom, hogy nem fog karácsony kapni a folyamat végén ezért. Très bien, je vous remercie. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Még fél tucat hozzászólási kérelem van, de kénytelen vagyok elutasítani, mert már most késedelemben vagyunk, késésben, még szavazni is kell. A Költségvetési Bizottságban minden alkalommal hozzá lehet majd szólni, mások is hozzászólatnak, de egy dolgot kiemelnék abból, amit Reimer mondott mindannyiunknak azon kell dolgozni, dolgoznunk a több éves pénzügyi keretet, a jogalkotási szövegeket illetően, azon úgy kell dolgoznunk, hogy ne álmodjunk, ne ábrándozzunk, ennek a kora már lejárt. A régi nagy hagyományos politikák a szentében kapnak helyet, vagyis meg lesz adva, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, ami pedig a jó, az új politikákat illeti, reménykedni lehet több pénzben. Nem. Nem így történik ez, már nem lehet álmodni. Olyan álláspontot kell elfoglalnunk, amely szerint nem lesz több pénzünk, mint ma, lehet, hogy kevesebb lesz, akkor milyen politikára, milyen politikai tartalomra van valóban szükségünk. És ahogy több hozzászóló elmondta, itt az arányokra kell gondolni, nem az abszolút számadatokra, számokra. Megvannak már a bizottság javaslatai, a 2013-as számok, lehet, hogy lesz plusz 10 vagy mínusz 10 a velemihez, de ez a lényegen alapvetően nem változtat. Hogyha tárgyalunk, és biztosak vagyunk abban, hogy ugyanannyink lesz, mint a múltban, akkor viszont óvatosnak kell lenni a politika tartalmát illetően, vagyis ezeket meg kell tartani, tehát miért folytassuk másképpen, hogyha ugyanannyi pénzünk lesz, viszont ha ez másképpen alakul, akkor annyi pénzünk lesz, amennyire az EU-nak 1990-ben állt rendelkezésére. És én biztos vagyok, hogy másra van, vagy másra lesz szüksége az EU-nak. Az Európai Bizottság javaslata szerint nem fog ez változni, viszont egészen más költségvetésre van szükségünk, mint 90-ben volt, egész más arányokkal. Éppen ezért oda kell figyelni, hogy a tartalommal kapcsolatosan hogyan járunk el, és ez az én személyes véleményem. Köszönöm az előadónak, elnézést kérek például a hölgyektől, akik szót kértek, és én úgy ünneplem meg a nőnapot, hogy nem adom meg nekik a szót, viszont más alkalommal, más témában több alkalmuk lesz hozzászólni, és most azt javaslom, hogy a négyes pontra térjünk át azonnal. Derek Wong jelentése 2013-as pénzügyi éve tervezett bevételek és kiadások első szakasz parlament. Köszönöm, elnök úr. Emlékeztetem a kollégákat, hogy holnap tízig kell leadni a módosítókat. Köszönöm a politikai frakciók belé kollégák együttműködését. 2013-as költségvetésre van szó. Elnök úr, ma az előegyeztetési ülés eredményére szeretnék kitérni. Főtitkár parlamenti vezetőszervek között a büró javasolta, hogy 2,96%-os emelkedés legyen jövőre. Azt mondták a kollégák, hogy ragaszkodjunk Lewandowski biztos javaslatához, az 1,9%-os növekedéshez. Az egyeztetésben a Költségvetési Bizottságbeli kollégák megpróbálták az 1,9%-os növekedést fenntartani, Horvátországot nem beleszámítva, végül is ezt a büró is elfogadta, és elmondtuk, hogy ha takarékoskodunk a parlament költségvetésében, akkor oda kell, vigyázni, hogy, oda kell figyelni, hogy a hatékonyság vagy a képviselők munkája ne csorbuljon. Az 1,9%-os növekedés esetében megtakarításokkal kell élnünk, 9 millió euróról van szó, az előegyeztetésben megállapítottunk, megállapodtunk 12 mikró megtakarításban, ezzel 3 milliót tudunk megtakarítani, a különböző juttatásokat befagyasztjuk a képviselők számára, ahogy a mi útmutatónkban néhány hete megállapodtunk, ez 5 millió eurós megtakarítást jelent, hát körülbelül még 4,5 milliós euró megtakarításról van szó. Hogyan lehet ezt elérni? A kollégák beszéltek arról, hogy másképpen kellene megszervezni a parlament munkáját, például a delegáció küldése, azután a, a, az utazási költségek esetén nem csak befagyasztásra lenne szükség, hanem megtakarításra, azután a kontingencia, tartalék kérdésében talán itt is lehetne megtakarításokkal élni. Kollégák beszéltek az információs kampányról, az intézmény kampánya a 2014-es választások előtt. A kollégák szerint itt is lehetne megtakarítani. Beszéltek arról, hogy különböző politikai pártok, alapítványok esetében hogy lehetne spórolni, valamint a reprezentációs költségvetés, ez egy nagyon kicsi költségvetési sor, de talán ezt legalább be kéne fagyasztani a kollégák szerint. Ez kis megtakarítás lenne, de szimbolikus jelentőségű költségvetésbeli kollégák sok javaslatot tettek az egyeztetésen. A főtitkár ezt a jövő héten fogja tárgyalni, és lesz egy további egyeztető ülés ezt követően. Bízom abban, hogy a jövő heti egyeztetés során sikerül 1,9%-ra korlátozni jelen pillanatban a növekedést, mert össze létrehozunk egy munkacsoportot, ezt gyorsan meg kellene tenni, amely értékeli, felméri a parlament költségvetését, ezt megnézzük a Költségvetési Bizottsággal és a Büróval. A következő hetekben a főtitkár küld egy jelentést, mi kértük a utazási költségek értékeléséről, és kell egy tanulmány, összehasonlító tanulmány, ez pedig a jövő héten fogja vizsgálni a Költségvetési Bizottság. Őszre olyan helyzetbe kell lenni, hogy még további megtakarításokkal is élhessünk. És az év végén olyan helyzetbe kell kerülnünk, hogy elmondhassuk, valóban reál értékben is sikerült a közlekedést csökkenteni, a kiadásokat csökkenteni, például az utazási költségek terén is, és a bürónak is ez a véleménye. Köszönöm, jelentéstevő úr. A következő szakasz hétfőn bíróülés, a jelentéstevőket, és engem is meghívtak, hogy részt vegyek. Részt veszek derekkel, aztán kedden kerül sor az egyeztetésre, és sajnos csak az egyeztetés felén tudok részt venni, mert ugyanabban az időben tartják a szakbizottsági elnökök értekezletét, amelyen Schulz elnök a meghívott, hogy felvesse azokat a problémákat, amikről beszélni akarunk. Tehát Jutta fogja elnökölni a Költségvetési Szakbizottság delegációját az egyeztetésen. Köszönöm. Nem kértek szót, tehát így fogunk eljárni, és azt javaslom, hogy térjünk át az ötös napi rendi pontra, és megadom a szót Giovanni Laviának, amennyiben itt van. Itt van, mégpedig szélső jobb oldalon. Nos, elnök úr, igen, átcsúsztam erre az oldalra. Ahogy a mindenki számára ismert, az kísérleti projektek és az előkészítő fellépések stratégiai eszközök az Európai Parlament számára, amelyek lehetővé teszik, hogy jogalkotási kezdeményezéssel éljünk a költségvetést illetően, annak révén, hogy egy elképzelést kísérleti szakaszban javaslunk, és kedvező eredmény esetén mindez egy saját költségvetési sor létrehozásához vezet. Ebből az okból tartom megfelelőnek, hogy néhány iránymutatásra szolgáljak azon eljárást, ér, ér, eljárásra vonatkozóan, amelyet ezen projektekkel kapcsolatosan követni kívánunk a 2013-as költségvetésben. Tekintettel a legutóbbi költségvetés eljárás eredményeire, szükségesnek és hasznosnak tartottuk, hogy kezdjünk párbeszédet az Európai Bizottsággal az eljárás kezdetétől kezdve, amelynek a vége ugye a 2013-as költségvetés elfogadása. Hasonlóképpen tehát a 2012-es évhez szeretnénk nyilvánvalóan valamennyi kolléga és a parlament segítségével, valamint a specializált szakbizottságok bevonásával először is kiválasztani egy elsődleges fázisban, hogy melyik projekteket küldjük meg a bizottságnak. Tehát ez egy ideiglenes listája lenne a a kísérleti projekteknek a 23-as, 23. hét előtt, tehát június 4 előtt, hogy az Európai Bizottság még a nyári szünet előtt értékelni tudja hogy elfogadhatóak-e ezek a kísérleti projektek, illetve előkészítő fellépések. Tehát a képviselők, illetve az egyes szakbizottságok hajlandóságától függően, hogy bemutassák ezeket a kísérleti projekteket, illetve előkészítő fellépéseket. Mi a június 4-i időpontot tűztük ki ezen lista összeállításának határidejeként. Aztán e, megküldjük ezt a listát az Európai Bizottsághoz, és sor kerül az első értékelésre. Ez az értékelés bizonyosan nagyon fontos eszköz számunkra, mert lehetővé teszi, hogy módosításokat eszközünk, amennyiben ezekre szükség van, hogy javítsuk javaslatunkat, a költségvetési módosítások benyújtása határidejére, is figyelemmel, amelynek, amely időpont ugye szeptember eleje. Tehát ilyen módon finomíthatjuk elképzeléseinket, és el érhetjük, hogy hatékony módon végrehajtható projekteket válasszunk ki. Ez az eljárás nagyon hasznosnak bizonyult az elmúlt két év során, azért is, mert úgy vélem, hogy a megszorítások időszakában nagyon fontos, hogy ne pazaroljuk a forrásokat, hanem ezeket olyan projektekre, kezdeményezésekre összpontosítsuk, amelyek valóban hozzáadott értékkel bírnak a nem teljesen végrehajtható elképzelések a források felesleges blokkolásához vezetnének, amelyeket egyébként más célokra lehetne fordítani. Nyilvánvalóan figyelnünk kell az egyes fejezetekben rendelkezésre álló márzsokra, mozgásterekre, mindenki szemére ismert, hogy a több éves pénzügyi keret vége felé járunk, és egyes fejezetek esetében nyilvánvaló korlátokkal szembesülünk, amikor kísérleti projekteket, illetve előkészítő fellépéseket javaslunk, hiszen nagyon korlátozottak a mozgásterek. Ehelyütt most csak arra szorítkoznék, hogy felsorolom ennek az eljárásnak a szakaszait, amely egyébként megtalálható a Kobo News-ban is, a hírlevélben annak érdekében, hogy mindenki figyelmet tudja követni ezt az eljárást. Természetesen bevonjuk a szakbizottságokat a kísérleti projektek, illetve előkészítő fellépések kiválasztásának folyamatába, és szeretnénk, hogyha valamennyi specializált szakbizottság részt venne ebben a folyamatban. Április hónap végén 20, április 24-én, 25-én sor kerül a kísérleti projektek előkészítő fellépések második időközi jelentésének közétételére, és költségvetési szakbizottságként május 28 sokáig az egyes specializált szakbizottságokkal ki kell választanunk az egyes kísérleti projekteket és előkészítő fellépéseket annak érdekében, hogy június 4-ig meg tudjuk küldeni az Európai Bizottságnak az érdemi értékelést a végrehajthatóságot illetően. Tehát miután megkaptuk az Európai Bizottság véleményét, ezt követően sor kerülhet ezen projektek végleges kiválasztására a költségvetés előkészítése során. Azt hiszem, hogy egy dolog fontos. Fontos emlékeztetni valamennyi kollégát erre, és ezt megtesszük a speciális szakbizottságokkal is, hogy a megfelelő formulát, nyomtatványt használják, amelyet a titkárságnak kiküldtünk a négyes munkadokumentum mellékleteként, ezt kell használni a kísérleti projektek felsorolására, és emlékeztetnék a határidőre, mert az azt követően beérkezett javaslatokat nem tudjuk figyelembe venni. Köszönöm. Köszönöm, előadó úr. Francesca, kívánja-e kiegészíteni ezt a prezentációt? Köszönöm, nagyon örülök, hogy Giovanni Lavia továbbra is ösztönzi a kísérleti projektek kiválasztásánál a szakbizottságok bevonását, hiszen ez lehetővé teszi az időmegtakarítást, és ahogyan ő helyesen rámutatott, ez lehetővé teszi a források jobb felhasználását is. A 2012-es költségvetés jelentéstevőjeként kiemelem annak fontosságát, hogy a kísérleti projektek előkészítő fellépéseket mérlegeljük, ezek végrehajtását megvizsgáljuk. Ez nagyon fontos kiindulási pont a következő évre az új kísérleti projektek előkészítő fellépések létrehozására, hiszen a cél mindig a források optimális felhasználása, tehát nagyon konkrétnak kell lennie ennek a kényes csomagnak, amely szerves része a költségvetésnek, különösen politikai szempontból. Tehát ez egy kiváló kiinduló pont ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen irányokba kell mozdulni a parlamentnek, melyek lehetnek a gyümölcsöző irányok, és milyen korrekciókra lehet szükség. Köszönöm. Helga Trüppel a demandé Köszönöm, Helga Trüppel kért szót. Köszönöm. Néhány megjegyzést szeretnék tenni. A zöldek nevében támogatjuk az elindított folyamatot, ez két éve zajlik így. A kísérleti projektek és az előkészítő akciók esetében. Viszont sajnálatomat fejezem ki, hogy a az egyéb kísérleti projektek esetében nem kaptunk tájékoztatást, jó lenne ezt a bizottság jelentésébe belevenni. Ami pedig a különböző projektek végrehajtását illeti, nagyon sajnáljuk, hogy az Agri Főigazgatóság ismét elutasította, hogy a zöld Dek által szponzorolt, szponzorált kísérleti projekteket végrehajtsa. Erogáns viselkedés ez az agrifőigazgatóság részéről, mert a mi házunk politikai óhajókat fejezett ki, és szerintem ez nem demokratikus, és szerintem amit megszavaztunk, azt végre kell hajtani, és ezt tiszteletbe kell tartani. Szerettem volna ezt az üzenetet közvetíteni, mert Abszolút mértékben elégedetlen vagyok az Agri főigazgatóság viselkedésével. Elnök, Csolos biztosnak át fogom adni én magam személyesen ezt az üzenetet. Ez nem fogadható el, ez világos. Nincs több hozzászólási kérelem, köszönöm az előadónak. Az ütemterv benne van a Kobo Newsban, nem ismétlem meg. Most pedig a hatos pontra térjünk át, és Franceskának ismét megadjuk a szót. Francesca, amikor ön nem volt itt, akkor az utolsó alkalommal már szó volt erről a témáról. Kérem, hogy gyorsan ismertesse. Igen, nagyon gyorsan. Végre most megvan a véleménytervezet ezen költségvetés módosítása vonatkozóan, ahogy mindenki emlékezhet rá, ez az egyik legkényesebb pontja volt a 2012-es költségvetési egyeztetésnek. Ezzel az első módosítással végrehajtjuk azt a reaktív megállapodást, amely az ITER finanszírozásra vonatkozott, különösen a 2012-es költségvetést illetően. Tehát a plafon felülvizsgálata az egy fejezetben, amely lehetővé teszi azt, hogy ezt a finanszírozást valóban biztosítjuk, amely a 2013-as évet is érinti. Itt 650 millió euróról van szó. Pénzügyi szempontból ez semleges, mivel ezt kompenzálja a plafonok csökkentése a kettes, illetve az ötös fejezetben a jelentés tehát nagyon szűkszavú. Itt csupán gyakorlati végrehajtásáról van szó a 2012-es költségvetésnek azon megállapodást illetően, amelyet elértünk az egyeztetés során, és amely közvetlenül érinti a 2012-es költségvetést. Elnék, köszönöm. Ez tehát megegyezik az általunk elfogadott megállapodással és azzal az értelmezéssel, amelyet a parlament adott ennek a megállapodásnak, és nem egyes tagállamok értelmezésének felel meg ez a megállapodást illetően. Köszönöm, most pedig javaslom, hogy térjünk át a 12-es napirendi pontra, ahol is egy véleményről van szó, amelyet költségvetési szakbizottságként kell adnunk. Ann Jensen a, a vélemény előadója. A pénzügyi tranzakciós adó közös rendszeréről van itt szó. Itt két jogalap van ezen a területen. Először a bizottság Semeta biztos javasolja a pénzügyi tranzakciós adót valamennyi EU-s tagállamnak, tehát 27 tagállam adója az alap, és itt az illetékes szakbizottság a parlamenten belül az ECON szakbizottság, mi pedig véleményt adunk az ECON-nak, tehát Anjensen. Aztán egy második szakaszban sor kerül majd egy másik jogalkotási szöveg létrehozására, ezen adó lét létrehozását, felhasználását illetően a saját forrásokon belül az Európai Unió költségvetésében. És itt mi leszünk majd, az illetékes szakbizottság, az ECON pedig véleményt ad a számunkra. An, tehát öné a szó. Yes, thank you. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom röviden összefoglalni, mert ahogy már ön is mondta, ez ebben az esetben az ECON szakbizottság az illetékes, és ők fognak arról dönteni, hogy a bizottsági javaslat a pénzügyi tranzakciós adókat illetően megvalósítható-e és végrehajtható-e az úgy, ahogy azt az Európai Bizottság javasolt, vagy esetlegesen módosítani kell azt. Mi úgy gondoljuk, hogy meg kell gondolni azt, hogy a pénzügyi tranzakciós adóról szóló javaslat Ez lehetővé tenne azt, hogy ez egy saját forrása legyen az EU-nak, és javasolhatnánk azt, az, illetve hogy hogyan fog, mit fogunk javasolni az ECON-nak, hogy válaszoljon ebben a kérdésben. Én arra a következtetésre jutottam a saját dokumentumomban, hogy figyelembe véve azokat a kritériumokat, amelyeket megfogalmaztunk a Sure jelentésben az MFF-fel kapcsolatban. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sok kritérium már teljesült ezen bizottsági javaslat által. Megfog, akik már megnézték ezeket a javaslatokat, azok tudják, hogy arról van szó, hogy azokat adóztatják meg, akik a tranzakciókat indítják, vagy azokat a testületeket arosztatják meg, akik ezeket a tranzakciókat indítják. Az átláthatóság, a hatékonyság és az alacsony működtetési költségek kritériumai véleményünk szerint teljesülnek egy ilyenfajta tranzakciós adó által. EU szintű tranzakciós adóra lenne szükség, és akkor ez új saját erőforrást jelenthetne. A vélemény azt javasolja a gazdasági és monetáris ügyek szakbizottságának, hogy két módosítást fogadjanak el. Az egyik a, utalunk arra, hogy a tranzakciós adóba származó bevételeket részben vagy teljesen az EU költségvetésében kellene felhasználni. Hogyha egy ilyenfajta tranzakciós adót, pénzügyi tranzakciós adót létrehoznak, akkor ezeket új saját erőforrásként lehetne felhasználni. Az egyik cikkben azt is kijelentjük, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy az FTT-t, tehát eh, a pénzügyi tranzakciós adót, ezt átutalják az EU költségvetésébe, a módsz, mégpedig azon módszereknek megfelelően, amelyeket a saját erőforrások esetében alkalmazunk, és utalunk arra a jelentésre is, amely majd legközelebb kerül ez ügyben a szakbizottság elé. Madame la Köszönöm, Köszönöm, alelnök asszony. Köszönöm. Ami éppen Ann elmondott, és amit javasol jelentésében, azt csak támogatni tudom. A két módosító a jelenlegi tanácskozás szempontjából fontos, és csak remélhetem, hogy az történik majd a tanácsban, amit valamennyien remélünk, és amit az új tagállamok már február elején a Dán elnökséghez intézett levelükben kívánatosnak tartottak, ugyanis azt akarják, hogy a Dán elnökség nagyon gyorsan napirendre helyezze a pénzügyi tranzakciós adó kérdését. Kivételesen nagyon örülök, hogy a saját tagállamom is részt vesz ebben, általában csak akadályozza Németország bizonyos dolgok megvalósulását, de most támogatta ezt a kezdeményezést, azt mondta, hogy mi, a, mi akarjuk ezt, és azt szeretnénk, hogy a lehető leghamarabb az elnökség határozatot hozzon erről. Hogy aztán ez valóban saját forrás lesz-e, azt majd meglátjuk, de Meglátjuk, hogy ez hogyan fejlődik tovább. Nem kell feladnunk ezt az elképzelést, ragaszkodjunk ehhez, és azt hiszem, hogy az annál a javasolt út a helyes út. Elnök, köszönöm, Godman is úr. I have only one small question to... Van egy kérdésem, talán az előadó kiavét. Mint tudjuk, néhány ország már bevezetett hasonló jellegű adót, 0,5% Nagy-Britanniában, nem közvetlenül pénzügyi tranzakciós adó, csak részben eh, kapcsolódik hozzá az eszközök mennyiségével kapcsolatos, azután Magyarországon is bevezették ezt. Franciaország augusztus 1-től gyorsan kívánja ezt bevezetni. Felmerül a kérdés, mi történik majd, hogyha mi mindent előkészítünk, a bizottság támogatja, a tanács elé kerül ez a dolog. Azt nem értem, hogy ez egy plusz adó lesz azon országokban, ahol már ezt bevezették, vagy pedig majd a helyé belép? mert most ez a nemzeti költségvetés bevételét gazdagítja. Nincs válaszom erre a kérdésre mindenki még nem vezette be ezt az adót. Ahol még nem vezették be, ott ez nem gond. De ahol hasonló dolog már létezik, felmerül a kérdés, mi lesz ezen országok reagálása? Ez nem világos nekem. Talán olyan munkát végzünk, amely formálisan szükséges, de a Lisszaboni szerződés szerint végső soron minden országnak egyet kell értenie. Most ezt kritikus módon fel kell vetni magunk számára. Elnök, köszönöm. Egyszerű a válasz, ez a tárgyalások tárgya. Néhány országban már vannak adók, másút nincsenek, majd meglátjuk, hogy az egyhangúság meg lesz a 27 ország részéről arról, hogy bevezessenek egy adót, amely jogilag ugyanaz az adó lesz a 27 országban. Ha nincs egyhangú álláspont, akkor más helyzetbe kerülünk, meglátjuk, hogy a megerősített együttműködés lehet-e alkalmazkodni, de ennek kihatása van arra, hogy ezt az erőforrást hogy lehet majd az EU költségvetésében felhasználni. Az előadó most okosan azt javasolja, hogy csak költségvetési bizottságként adjunk véleményt erről. Így megfelelünk a közvetési bizottság által adandó vélemény betűjének és szellemének, ami az adó kivetést illeti, kik lesznek érintettek, milyen mértékű lesz ez az adó. Ezt majd meglátjuk. Az előadó azt mondja, hogy ha bevezetjük ezt az adót, és ha jogilag lehetséges, akkor ennek a, költségvet, a közösségi költségvetésbe kell befolynia, ahogy az Európai Bizottság javasolta. Azután majd meglátjuk. El kell mindenképpen kerülni e kényes téma esetében az, hogy túl pessimista módon induljunk neki. Franciául van egy közmondás, a rosszabb, vagy a legrosszabb, a soha nem biztos, nem tudom, ezt le lehet-e fordítani más nyelvekre, ezt a közmondást. És én nem tudom, hogy ez vajon sikerülni fog. Szerintem hosszú tárgyalások után sikerülni fog. Természetesen ez a mi érdekünket szolgálja. Éppen ezért a stratégiát illetően türelmesnek kell lenni, viszont megragadni a lehetőségeket, ha lesz ilyen. Az előadó elmondta az álláspontját, holnap 18 óráig kell leadni a módosításokat. Elnézést, van még egy hozzászólási kérelem, mint ahogy gonosz módon Isabel Durannak visszautasítottam, a hozzászólást most viszont megkapja. Köszönöm, elnök úr, támogatom ezt az óvatos és optimista stratégiát, de van egy kérdésem az előadónkhoz. Óvatosnak kell lenni, de azért közben ambiciózusnak, és amikor azt mondjuk, hogy a, az adó esetében beszedett pénzeket teljes mértékben, vagy legalább részben a költségvetési bevételekhez kell csatolni. Most nem tudom, hogy mit kell itt megváltoztatni. A lényeg az, hogy a Költségvetési Bizottságnak közös, világos álláspontja legyen, de kell -e már most ezt eh, megmondani, hogy az egész bevételnek, vagy a bevétel egy részének kell a közösségi költségvetésbe befolynia. Talán okosabb lenne csak azt mondani, hogy a költségvetés, a közösségi költségvetésbe kell befolynia. Mert szerintem így elkerülnénk a nagy stratégiai vitákat. Először meg kell nézni, hogy milyenek az ambíciók, és ehhez kell igazítani a megfogalmazást, ami a többi részt illeti a stratégiát támogatom, ott kell lenni, ott kell lenni megfelelő pillanatban, és a saját forrásokat illetően majd azután módosításokkal élünk. Köszönöm. A módosítást lehet kidolgozni, de még van időn gondolkodni. Személyes véleményem, szerintem is, eh, ahogy ön mondta, ez az európai költségvetés kell, hogy finanszírozza, mondjunk csak ennyit, és akkor így el, ebbe benne van, hogy az egész, vagy csak egy része. Ha a bizottság azt mondja, hogy részben, akkor ez elég gyenge dolog. De bízhatunk a bízhatunk az előadóba, majd ő megtalálja a jó megfogalmazást. Holnap 18 óráig módosításokat le kell adni. Március 29-én fogadjuk el a jelentést. Az ECON a sajátját április 24-én, plenárison pedig júniusban fogják elfogadni, vagy fogjuk elfogadni ezt. Most pedig áttérhetünk a következő pontra, mégpedig 11-es jelentés, EU Programs for Social Change and Innovation, nem? Nem, ezt elhalasztottuk remek, akkor azonnal szavazhatunk. Először a 16-os pontról fogunk szavazni. Alfonzi kollega nincs itt, de majd valaki fogja őt helyettesíteni. Fishing opportunities and financial contributions provided, stb. Tehát halászati lehetőségek az EU és Mozambik köztársaság között. A vita múlt héten volt, most pedig ki van mellette? Két szavazás van, elnézést, nem csak egy. A protokollról és a véleményről. Protokollról mellette, ellene, három ellene, tartózkodás, köszönöm, elfogadva, végszavazás a véleményről mellette, ellene, tartózkodás, ugyanez a szavazás, mint az előbbiekben, három ellenszavazattal elfogadtuk. Most pedig áttérhetünk a 17-es pontra, Godmanis kollégánk jelentésére. Gören. Jobban szerettem volna, hogyha ezt elhalasztjuk, de tudom, hogy a Regi Szakbizottság azon kérését, hogy a saját jelentésüket elhalasszák, azt nem vették figyelembe. Ahogy Godmani szól is rámutatott korábban, ez a jelentés még mindig tartalmaz olyan adatokat, amelyeket mi nem tartunk meggyőzőnek. Nem igazából veszélyesek ezek a számok, de vannak olyan számok, amelyeket Godmanis úr sem tartott teljes mértékben korrektnek. Mi azt szeretnénk, hogyha ezt elhalasszuk, de hogyha ez nem lehetséges, akkor szavazzunk róla, de azt javaslom a saját frakciómnak, hogy a végső szavazásnál tartózkodjon, mert vannak bizonytalanságok de hogyha úgy gondolja az elnök, hogy szavazzunk, a titkárság úgy gondolja, hogy szavazzunk, akkor szavazunk, a végén pedig tartózkodunk. Köszönöm. Azt mondták nekem, hogy nincs meg a regi bizottság válasza. Csak március 20-án fognak dönteni. Ezt így is irányozták elő, hogy akkor fogják a jelentésüket elfogadni. Mi viszont március 21-én. Mi az előadó álláspontja? is úr. Hadd magyarázzam már egy kicsit a helyzetet, lehet. Én megértem azt, amit Felmúr elmondott, engem is nagyon felbőszített az, hogy a három kompromisszumot egyeztetni kellett, de a számok itt olyan számok, amiket a regi főigazgatóság jóvá hagyott, a különbség Súrián számaival szemben elég kicsi, de van egyfajta különbség a korábbi 7%-kal szemben. Ezeket a számokat jóvá hagyták tehát. A második dolog, amit el kell mondjam, igen, beszéltünk arról az elvről, hogy véleményt mondunk a már meglévő számokról, amelyek benne vannak a DJ Regi jelentésében, és mivel póttag vagyok a regiben, én hallhattam azt, hogy hogyan vitatkoztak erről a DJ regiben, nagyon fel voltak háborodva, mert a pénzt nagy mértékben csökkentették, és az Európai Bizottság nem adott semmilyen fajta választ, amit megpróbáltam itt a mi véleményünkben a Költségvetés Bizottság részéről. Elég semleges ez a vélemény. Javítottunk a bizottsági javaslaton, kifejeztük azt, hogy mi sajnálatosnak tartjuk azt, de mivel a szocialista kollégák ragaszkodnak a korábbi összegekhez, és ez a ragaszkodás sem reális szerintem, másodszorban pedig szeretnék nagyobb rugalmasságot, amely ugyancsak nem világos a DJ Regi részéről. Tehát én Én úgy értelmeztem ezt, hogy mivel ez egy ö, reakció a bizottság valós adataira, meglévő adataira, ezért ö, nem kell visszahozni ezeket az adatokat, nem csak, hogy csökkentenek a legkülsőbb régiók esetében, hanem általánosan is csökkentenek, és a konvergencia területeken is csökkentenek, és ezért a politikai frakcióktól függ a döntés, de őszintén szólva jobban nem lehet már ezt javítani. Hát én ennyit tettem, a valós számokat vettem figyelembe, és megpróbáltam egy költségvetési reagálást tenni erre. Nem azt mondtam, hogy legyen több a legkülsőbb régiók számára, vegyünk el innen. Nem, én ezt nem tettem, ez a regi feladata. Ennyit tudok elmondani erről. Göran, does this answer meets your... Göran, a válasz akkor megfelelő, és tudsz akkor ma szavazni? Rendben. Hogyha nincs több megjegyzés erről a pontról, szavazhatunk. Több kompromisszum van. Mindenkinek megvan a szavazó listája? C mellette. Köszönöm. Ellene három Tartózkodás elfogadva. Így a, az A kompromisszumra áttérhetünk mellette, ellene. Jutta ellene van? Hát jogában áll önnek, csak biztos akartam lenni benne, ne legyen hiba tartózkodás. Elfogadva négy képviselő tiltakozása ellenére. Most pedig Most pedig a hetes módosításról szavazunk. Hetes módosítás, szocialista frakció az előadó ellenében mellene, mellette. A szocialisták ellene, az összes többi elutasítva. Nyolcas, ugyanazok a szerzők mellette, szocialista frakció, és a gondol ellene, az összes többi képviselő kiféve Haglund, a tartózkodás elutasítva. 9-es László mellette van az előadó, mellette, ellene, Itt vannak a szavazókártyák? Bemelegítjük a gépeket, megnyitom a szavazást. Ha valakinek nincs kártyája, szóljon. Franceszkának nincs kártyája, akkor majd megmondja, hogy hogy szavaz. Lezárom a szavazást. 16 mellette, 11 ellene, nincs tartózkodás, Francesca ellene. 16-12 arányában elfogadjuk a módosítást. Tízes módosítás, igen. Tízes, ellen van az előadó mellette. Tízes módosítás. Ellene többség mellette, elfogadva 11-es, mellette van az előadó mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva B kompromisszum, mellette, ellene, Szerintem a többség mellette van, de mégis beindítjuk a gépet, megnyitom a szavazást. Kevés a néppárt, én is szavazhatok. Lezárom a szavazást. 18 mellette, 9 plusz ellene, plusz egy ellene, többség, nagy többséggel elfogadva. Most pedig 15-ös módosításhoz érkeztünk. Ellene van az előadó mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, bocsánat, bocsánat, elutasítva, elutasítva. 16-os, mellett van az előadó, ellene, tartózkodás elfogadva, 17-es, ellenzi az előadó, mellette, kettő, ellene, elutasítva többséggel. 18 az előadó mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Végső szavazás megnyitom a szavazást, Lezár, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 18 mellette, 4 ellene, 5 tartózkodás, 6. Tartózkodás, Francesca is tartózkodik. Elfogadtuk a jelentést Godmanis úrnak, gratulálunk. Most pedig a, az átcsoportosításokhoz érkezünk. Franceskának nincs átcsoportosítása sajnos. Akkor többi intézmény költségvetésével kapcsolatos átcsoportosítás előadó úr. Köszönöm, elnök úr. Nos, a problémás átcsoportosításról van szó, nagyon későn mutatták ezt be, a kollégáknak ettől több időre van szükségük, és ezen kívül némi kétséget is meg kell szüntetni. Tehát azt hiszem, hogy jó lenne, ha március 21-i ülésen szavaznánk erről. Még akkor is, hogyha 21-én mindenképpen szavaznunk kell, hiszen itt egy bizonyos sürgősségről van szó, két millió euró átcsoportosításáról van itt szó, ez a luxemburgi CAD épület részére kellene ez az összeg. Itt egy késedelem merült fel. Itt az épület karbantartásáról van szó. Ez egy 2010 márciusi határozat eredménye. Valamennyien támogatjuk az épületek karbantartását, mert karbantartás hiányában biztonsági problémák léphetnek fel, és az azt követő karbantartás még többbe kerülhet. Tehát az adminisztrációnak még néhány kiegészítő információt kell biztosítani a számunkra a brüsszeli karbantartást illetően nem tudjuk, hogy itt egy ö, külön épületről van szó, egyes épületeknek nagyobb szükségleteik vannak ezen a területen, tehát az adminisztrációhoz kérdéseket intézünk ezen karbantartást, illetve hogy ez az épületek összességére vonatkozik-e Brüsszelben. Nem tudom, hogy melyik adminisztrációs egység tudja ezt nekünk kifejteni. Köszönöm. Derek. Köszönöm, Derek. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Csak tegnap előtt kaptam meg ezt a jelentést, és nem volt egyik sem az én általam értett nyelveken, tehát nem tudtam elolvasni. Lehet, hogy jobb lenne tényleg, hogyha elhalasztanánk 21-ére ezt a szavazást, és akkor tényleg meg tudnám vizsgálni a jelentést addig, és akkor tudnék majd erről nyilatkozni. Très bien, merci. Donc, euh... Remek. Köszönöm. Akkor erről a pontról ma nem szavazunk. Időt adunk arra, hogy az arab számokat gal számokra átfordítsák. Alors, cela étant, euh, le rapporteur a posé des questions à la direction. A főigazgatóságot kiképviseli? Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Az infrastruktúra főigazgatóságot, infrastruktúra és logisztika főigazgatóságot képviselem. Arra kértek, hogy adjak néhány háttérinformációt az átcsoportosítási kérelemről. Itt arról van szó, hogy egy új átfogó ö, ö, karbantartási szerződést kellene aláírni Brüsszelben, amely április 1 lép hatályba. Miről van itt szó? A karbantartásról valamennyi épületet érintően Brüsszelben, tehát valamennyi épületre vonatkozik ez a szerződés. Ez a 2010 március elnökségi határozat eredménye az átfogó karbantatási szerződése vonatkozóan. 20 éve lettünk az itteni épületek tulajdonosai, és ezen épületek, épületeink kezdenek elöregedni, körülbelül 20 éves ez az épület, amiben vagyunk. Annak idején a Strasburgi incidens volt az előidézője ennek az ötletnek, amikor ugye a plafon majdnem a fejünkre szakadt, tehát ezért egy átfogó karbantartási politikát irányoztunk elő a jövőben külső szakértőket vontunk be, és most egy új szerződés születik majd, amely drágább lesz, mint az eddigi, és ezért van szükségünk kiegészítő forrásokra miről van itt szó, az összes épület karbantartása, megfelelő állapotban való tár- tartása valamennyi struktúrái, az összes installációi, amely ezen épületekben található, ugye az elektromos berendezések, a fűtés, az ö, klímaberendezések, jövőben megelőző jellegű ö, karbantartást fogunk végezni. A szerződés a javításokat, az összes javítást is magában foglalja, ezeket is lefedi, és az összes technikai berendezés mindennapi irányítását, kezelését. Ezen kívül a szerződés teljes garanciát tartalmaz, tehát ez a szerződés biztosít valamennyi javítási költséggel szemben. Ez technikailag úgy történik, hogy ha javításokra lenne szükség, erre van egy bizonyos költségvetés, és azt ebből a költségvetésből fizetik. Hogyha a költségvetés nem kerül ö, kimerítésre, akkor a parlament visszakapja a maradékot. Amennyiben a javítások összege magasabb, mint az adott évre szóló költségvetés, akkor a szerződéses partnernek kell ezeket a költségeket fizetnie, tehát van egy garanciák, hogy nem kell többet fizetnünk. Szintén rögzítettük a karbantartások gyakoriságát, minimális személyzetel kell, hogy rendelkezzenek az épületekben. E, a létszámot növeltük, az emberek szakértelmével kapcsolatban is magasabb követelményeket támasztatunk. E, a fizetés az előzetesen kitűzött céloktól lesz függő, minden egyes cél, cél esetében van mutató, például pontosan rögzítettük, hogy miután egy javítást kértünk, a szerződéses partner mennyi idő múlva kell, hogy beavatkozzon és bizonyos minőségi célokat is el kell érni, például a berendezések rendelkezésre állása, hogyha ö, nem elérhetek bizonyos szolgáltatások, akkor a kifizetéseket csökkentjük, a víz, a levegő minőségét is rögzítettük, és ezeket a kritériumokat be kell tartani. Ezen kívül a környezeti sztenderdeket is ö, szigorítottuk, Például rögzítettük, hogy milyen energia megtakarításokat kell elérni a következő évek során itt az épületekben. Ez lenne tehát elvben a lényeg ennek a szerződésnek. Köszönöm. Köszönöm. Nem fogjuk részletezni a Költségvetési Bizottságban az összes a szerződésben szereplő rendelkezést. Köszönöm a szóbeli pontosítást, és természetesen az előadó megnézi a szöveg részleteit, és legközelebbre akkor a helyzet ismeretébe tudunk majd szavazni. Mónika, kérdés? Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Jónak tartanám azt, hogyha a karbantartás, illetve állagmegőrzés során az ingatlanoknál egy rendszerszerű eljárást alkalmaznánk, és jó lenne, hogyha már korán elkezdenénk az állag megőrzés és a karbantartást, és nem csak utólagosan javítgatnánk. Lenne egy kérdésem a pályázat kiírásokkal kapcsolatban, mert ezt mondták a DJ Inló részéről, hogy erre válaszolni fognak. úgy gondolom, hogy 21-én mindenképpen pozitívan tudjuk majd mindezt értékelni. Merci bien. Monsieur le rapporteur. Köszönöm, előadó úr. Nem volt nekem gondom ezzel. Egyébként tudtam szavazni, és elégedett vagyok a tanulmányal hát március 21-én is lehet szavazni, de azt ajánlom, hogy már március 21-én szavazzák meg ezt a szanyagot. Elnök, de azért még megvárjuk, hogy a kollégáink milyen véleményt adnak erről. Utolsó napirendi pont az ingatlan politika, erről is lehet esetleg szavazni. Monika van egy Orbán projekt, van itt kapcsolata a magyar miniszterelnökkel, az Orbán atya tere és eh, a miniszterelnök neve között? Itt csak szerencsés körülmények vannak, tehát egy ilyenfajta vita nem ö, eh, szükséges. Nos, nagyon rövid időn belül megkaptuk a bizottság dokumentumait a két ingatlan projektet illetően, tehát némi kuncogásra ezt elmondanám már rögtön a kezdetben, ezzel vettük tudomásul, hogy a parlament és a bizottság egészen máshogyan fogják fel a sürgősség definícióját. A bizottság ugyan gondosan dolgozott, ezért dicsérnünk kell, de fél évet vett ehhez igénybe, és én három napig, vagy akár egy hétig foglalkoztam ezzel mindössze de köszönjük a bizottság jó el- előkészítő munkáját. Itt szinte nincsen szükség kiegészítő kérdésekre. Mindkét projektet észszerűnek tartom megfelelően takarékosnak. Ez két épület, az Orbán épület és a Covent Garden 4. Itt egy haszon béleti szerződést kötöttünk. Jelenleg az úgynevezett SDN e épületben vagyunk. Ez az épület épület jelentősen drágább, és a bérleti szerződések nagyon drágának bizonyultak. Az új szerződésekkel mindenképpen 3,9 millió eurót takarítunk meg évente. A jelenlegi helyzet az, hogy 39 ezer négyzetméteres irodafelület van, számos parkolóhelyjel, és itt körülbelül ezer személy kerül majd elhelyezésre, az átlagos bérlet 307 euró per négyzetméter, ezek jelentős összegek, és energiaköltségek 650 ezer euró, a karbantatás az 400 ezer, az őrizet költségei szinte 400 ezer euró, a szerződés szerencsére 2011. decemberében idő előtt felmondták, tehát 2012 végéig valóban át kell, hogy költözünk az új épületbe. A bizottság az új épület esetében végleges szerződéseket akar kötni a cégekkel, és aztán az új ö, ö, berendezéseket ö, ott el akarja helyezni. Az Orbán épület 24 ezer négyzetméteres 155 parkolóhely van, és vannak helyek a kerékpároknak is, ezt szeretném külön kiemelni, hiszen ez nagyon fontos számunkra. 125 kerékpárhely van. Itt nagyon jó helyen helyezkedik el ez az épület, nagyon jól elérhető a parlament számára, néhány perc gyaloglásra van szükség, az SAG Insurance a tulajdonos, nem számolunk különleges problémákkal, ez egy új épület, ennek megfelelőek a szerződések. Huszonhárom éves szerződés időtartama, és sokkal kedvezőbbek a kiadásaink, 10 négyzetméterrel kevesebb felületre van szükség személyenként, Nos, a sürgősség alapján és további ö, iroda területek hiányában más problémák nem merültek fel. 5,7 millió a nominális összeg ennek az épületnek az esetében. 23 hónapig költségmentes lesz számunkra. Ez 100 38 ö, euró per négyzetméter a költség ezen épület esetében, és így sokkal kedvezőbben jövünk ki. Tehát az ár feltételek is kedvezőek, és hogyha megnézzük a felszerelést, amelynek összege körülbelül 600 euró, akkor nagyon észszerű feltételek alakulnak ki, ezekkel elégedettek lehetünk. A Covent Garden szintén 17 ezer négyzetméteres területű, itt vannak kantinak, parkolóhelyek és a többi és ott 20 éves a haszonélvezet, mindkét szerződés esetében nincs break-up záradék, tehát jóval jobb feltételeket kaptunk. Hogyha a break-up záradékot követeltünk volna, akkor ez sokkal drágább lenne, és akkor 200 euró fölött lennénk. A kapacitás 560 személy. Nos, nincsen itt sem pályázat ebben az esetben sem, mert nagyon sürgős ügyről volt szó. A belga állam épületeket igényelt, amelyekre a bizottságnak lett volna eredetileg szüksége, és akkor a bizottság és a belga állam küzdött ezekért, és a belga állam az eredetileg tervezett épületeknél előjogokat kapott ezek megvásárlásakor, illetve a belga állam általi felhasználásukat illetően 3,28 az nominális eszköz a Covent Garden 4-nél, a büro az in, uh, iroda felületek felülete is megfelelő, 43 ezer négyzetméter. Um, 21 hónapra illetékmentesek vagyunk ezen épületnél. A pénzügyi helyzetet illetően észszerű feltételeket kaptunk, 160 euró per négyzetméter a béleti költség, 24 men- hónapig illetékmentesek vagyunk, és még kedvezőbb feltételeket kapunk, hogyha megnézzük a fitting out kérdését, 15 évről van itt szó, 8,9 millió eurót kell a tulajdonosnak viselnie, jelenleg a tulajdonos még 1,5 milliót követel a fennmaradó adósságok letudásaként. Nos, meglátjuk, hogy ez hogyan alakul, de mind a két épület észszerű, jól tervezett, megfelelő, és egy év, három hónap, ez nagyon gyors volt ez a folyamat, az, a bizottság kioszta az optimumot a jellegi ingatlanpiaci feltételekből. Ez volt röviden az adatok felsorolása. <laughs> Valóban nagy teljesítmény volt ez a gyorsaság. Előadó asszony, ön szerint ez a két projekt teljes mértékben elfogadható, és nincs véleményünk. Az elnök úr mikrofonja kikapcsolódott. Az előadónk kitűnőnek tartja a két projektet, és nem javasolja azt, hogy véleményt adjunk, akkor ezzel egyetértünk, így döntöttünk. Mielőtt lezárjuk a munkát, Heidernek szeretném átadni a szót, mert az előbb nem adtam meg neki, azzal, hogy nincs eh, időnk. Most végül mégis hamarabb be tudjuk fejezni a munkát. Így átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Már panaszkodni szerettem volna, hogy mindenki szót kapott, csak én nem tudtam beszélni, de most aztán mégis már csak megkaptam a szót. Nos, eh, Lezárult már a korábbi vita, de szeretnék ehhez csatlakozni, mégpedig a pénzügyi keretről szóló vitához szeretnék csatlakozni. A stratégia rendkívül fontos a tárgyalások során. Lehet, hogy túlságosan is koncentrálunk a stratégiára. Persze ez fontos, és túlságosan keveset gondolunk a tartalomra. Godmanis úr beszélt már erről, ehhez szeretnék hozzáfűzni valamit. Figyelembe kell venni azt, mi történik a tanácsban, mi történik a kohéziós a kapcsolatban. Itt blokkolnak bizonyos projekteket. Az a benyomásunk, hogy legális, illetve jogi problémák mögé próbálnak bújni. Lehet, hogy probléma az, hogyha nem tudnak bizonyos dolgokat kifizetni, lehet, hogy a kötelezettségvállalásoknál csökkentenek. Minden esetre, amit tehetünk, az az, hogy megvizsgáljuk ezeket a problémákat. Az Európai Bizottság adatokat küld nekünk. Szeretnénk tudni azt, hogy a tanácsban mi történik. Tudom, hogy nem értenek velünk együtt, tudom, hogy vannak belső problémáik és egymás között. Vannak olyanok, akik a kohéziót támogatják, vannak, akik a megszorításokat, de ki kell használnunk a tárgyalási pontokat arra, hogy megvizsgáljuk az adatokat, és összehasonlítsuk ezt a bizottságtól kapott adatokat. Nincs elég információm, de úgy gondolom, hogy ezt meg kellene vizsgálnunk. Túlságosan sokat foglalkozunk a stratégiával, viszont meg kellene vizsgálni azt, hogy mi a tárgyalások lényege. meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen javaslatokat kaptunk. Köszönöm. A tárgyalás nem kezdődött el, ez az igazság, sem a tanácsban, sem a tanács és köztünk. Nem is kezdődik a júniusi európai csúcs előtt, mert jelen pillanatban a Dán elnökség ütemterve, munkaterve szerint a májusi általános ügyek tanácsa foglalkozik egy dokumentummal, Negotiating Box ennek a neve, és ebben nem szerepelnek egyáltalán számok. És ez megismétli a 27 delegáció álláspontját és az EP álláspontját, ez a dokumentum. És feltételezem, hogy az lesz a konklúzió, hogy az Európai Tanácsot felhívják arra, hogy bizonyos általános pontokról, iránymutatókról vitatkozzon. Ez a júniusi csúcson lesz, és a júniusi csúcs egy első véleménycserét folytat róla. Ennek eredményeként fogjuk megtudni, hogy az igazi tárgyalás a számokról elkezdődhet-e, vagy pedig a tanácsnak is még több időre lesz szüksége ami itt hátráltatja a dolgokat, késleteti, ez a pénzügyi válság, az adósságválság. A pénzügyminiszterek szintjén és a múlt héti Európai Tanács esetében is láttuk, hogy most idejük 100%-át Görögországra fordították, és a kompakt tárgyalására, a fiscal compact tárgyalására, az európai stabilitási mechanizmus bevezetésére. Így igazán nem tudták elkezdeni a vitát a 2014-20-as európai költségvetésről. Ezt csak júniusban kezdhetik el. Ebből adódóan nekünk meg kell ragadni ezt az időszakot, jól megszervezni milyen munkamódszereket folytatunk, milyen stratégiát, és értékelnünk kell, hogy a, az ellentáborban hogyan alakulnak az erőviszonyok. A március 22-i konferencia e szempontból igen érdekes lesz. Az interparlamentáris találkozón, amelyet néhány napja tartottunk, és amelyen az ECON és a foglalkoztatási bizottságbeli kollégák is ott voltak az európai szemeszter jegyében, ott már érdekes véleménycsere volt, erre már utaltunk az előbbiekben. Lesz még más alkalmunk arra, hogy lemérjük, hogyan gondolkodnak erről mások. Tegnap előtt Berlinbe voltam, a német hatóságokkal felvettem a kapcsolatot Berlinben, ugyanúgy, mint Párizsban. Tudják azt, hogy a több éves keretről vitatkozni kell, de még nincs erről álláspontjuk legfőjebb az, hogy minél alacsonyabb az európai költségvetés, annál jobban örülnek, mert akkor a nemzeti hozzájárulás befizetés is csökken. De ez nem tárgyalási álláspont, ez csak várakozó álláspont. Az azonnali válság jelen pillanatban mindenkit lefoglal, hogyha ez a pénzügyi Fukushima kezd kihűlni, akkor lehet elkezdeni az igazi tárgyalásokat, és amit kollégánk mondott, ez abszolút releváns. Köszönöm, barátaim! Március 21-én találkozunk 9 órakor a legközelebb, délelő délután az ülést berekeztem. Voilà,